Please. Could you take your seats? Kérem, foglaljanak helyet. Good afternoon, everybody. Jó napot kívánok mindannyiuknak, és üdvözlöm Önöket. Úgy tudom, legtöbben a meghallgatásra jöttek. Az EU Közép-Amerika kereskedelmi megállapodás témájában köszönöm, hogy eljöttek. Azért néhány percet szánunk kell olyas valamire, ami ma délelőtt merült fel, és szavaznunk kell vita nélkül, ma délelőtt döntöttünk így, elektronikus szavazást tartunk annak érdekében, hogy az előadónk tudja, hogy mit kell tennie, szavazni fogunk arról, hogy ne legyen -e állásfoglalás módosítóindítvány nélkül. Ez a szakbizottság arra kérje a parlamentet, hogy az akta megállapodást az Európai Bíróság elé vigye. Ezt döntöttük el ma délelőtt, és így fogunk azonnal eljárni. Úgyhogy kérem, ne legyen vita, senki ne szóljon hozzá. Ügyrendi kérdés. Köszönöm a szót. Egy fontos ügyrendi kérdést szeretnék felvetni a korábbi eljárásról, amikor döntöttünk erről a szavazásról. Vélemény szerint, nem szerintem volt kielégítő, én szerettem volna szólni, jóval azelőtt, hogy lezárták a hozzászólók listáját, ezután nem engedtek szóhoz jutni, egy néppárti tag viszont szólhatott, én megint szót kértem, és megint nem hagyták, hogy szóljak. Szerintem ez egyáltalán nem kielégítő. Minden egyes frakciónak, minden egyes képviselőnek ugyanolyan jogokkal kell rendelkezniük, amikor szót akarnak kérni, főleg olyan fontos témában, mint az akta. Köszönöm elnök. A GUE is kapott szót, ugyanúgy, mint az összes többi ö, képviselő ebben a parlamentben, és őszintén szólva senki nem hiszi el azt, hogy bármi némű ö, részrehajlással élnék. Úgyhogy akkor a megállapodás értelmében szavazzunk. Arról szavazunk, hogy ennek a szakbizottságnak az-e a véleménye, hogy nekünk vagy valakinek a parlamentnek egy állásfoglalást kellene beadnunk, hogy arra kérjük a parlamentet, ugyanis ez a plenáris hatáskörébe tartozó döntés, nem a miénkbe. Tehát döntenünk kell arról, hogy a plenárist felkérjük-e arra, hogy hozza meg ezt a döntést. Tehát nincs vita, nincs állásfoglalás, nincs módosítóindítvány, igen vagy nemmel kell szavazni arról, hogy a parlament a bírósághoz forduljon-e a megállapodás kompatibilitását illetően az alapszerződésekhez, ahogyan az az alapszerződésekben szerepel. Úgy döntöttünk, hogy elektronikusan szavazunk, úgyhogy meg is nyitom a szavazást, parancsoljanak. And there is, there is Egyel több néppárti képviselő szavaz, úgyhogy kérem valaki vegye ki a szavazókártyáját. Köszönöm szépen, akkor most lezárom a szavazást. nagy többséggel, 21 nemmel, 5 igennel elutasítottuk. Úgyhogy most már mindenki tudja, hogy bárki újra felvetheti ezt a kérdést, hogyha úgy érzi. De az előadó érdekében azt szeretném elmondani, hogy mivel ez volt az egyetlen fontos dolog, amit szerettem volna eldönteni, egyébként már most már minden döntés megszületett, úgyhogy most már maradhatunk az eldöntött menetrendnél, és az így kialakult jóváhagyási eljárást követjük. Rendben. Nos, akkor lépjünk a következő napi rendi pontra, ez a 30-as. Kérem, tudom, hogy sokan vannak itt. Are you ready now? Please. Are... Kérem, készen állnak? Vale. Vale. Please, without your cooperation I can... Kérem, ha nem működnek velem együtt, akkor nem tudunk semmit elkezdeni. Okay, we should start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 This is a hearing about the... Tehát az EU és Közép-Amerika közötti társulási megállapodás kereskedelmi és gazdasági perspektíváiról szól ez a meghallgatás. A tárgyalásokat 2010-ben zárták le. A megállapodás pedig 2011 márciusában lépett életbe. Annak érdekében, hogy az Európai Parlament jóváhagyási kötelezettségének te- tegyen eleget a Nemzetközi Kereskedelmi Szakbizottság úgy döntött, hogy megteszi a szükséges lépéseket annak érdekében, hogy felkészüljön szerepének betöltésére. Létrehoztunk egy monitorozó csoportot, amely Közép-Amerikával foglalkozik, és elkezdtük tárgyalásainkat ezen bizottság keretében. Ma óriási lépést teszünk előre az eljárások során. Egy rendkívül ambíciózus programot szerveztünk, amely de Hucht elnök, biztos úr előadásával kezdődik, akit szeretettel üdvözlök. of Central American Governments. Több közép-amerikai kormány képviselteti itt magát, üdvözlöm Önöket is. Ezt követően szakértők, meghívott szakértők kapnak szót, végül pedig természetesen a szakbizottság tagjai, illetve a parlament képviselői kapnak szót. Ez nem csak a megállapodás miatt jelentőség teljes pillanat, hanem azért is, mert kereskedelmi kérdésekben az Európai Parlament új feladatkört kapott, és főleg a megállapodások terén. Biztos úr, öné a szó. Kérem, eh, mondja el bevezetőjét, Üdvözlöm Önt, bizonyára már jól ismeri ezt a bizottságot. Moreira, professzor úr, tisztelt képviselő urak és hölgyek, miniszter urak, nagykövet urak, hölgyeim és uraim! Közép-Európa országai innen talán távolinak tűnnek, de nagy örömmel próbálom elmondani önöknek azt, hogy ez miért nem egészen így van. A megalapodás tényleg értéket képvisel az Európai Unió és népei számára, és ezt a lehető leggyorsabban hatályosá kell nyilvánítani. Ennek három oka van. Először is gazdasági előnyöket élvez mindkét fél, mivel ez társulási megállapodás több pillérrel rendelkezik. Hadd mondjam el, hogy a középső pillér az, amely hatékony szabadkereskedelmet jelent számunkra, alapvető eszköz, amely nagyon sok problémát kiküszöböl majd azok közül, amelyekkel Közép-Európának szembe kell néznie. Nagyon sok üzleti lehetőség nyílik meg az európai exportőrök és befektetők számára. Kiinduló pontként például az ipari termékek és a hal fölötti vámtarifák el fognak tűnni. Az európai export ö, 90 millió eurós értékben érintett. Aztán az kényes termékek következnek mindkét régióban, a kvóták is eltűnnek a mezőgazdasági termékek körében. Például a viszki és a bor nulla tarifás lesz, ahogy a megállapodás hatályba lép. A megállapodás egyszerűsíti a vámeljárásokat is. Minden közép-amerikai ország egyetlen dokumentumot fog majd ö, felhasználni három év elteltével. Ez nem csak az európai exportőrök, hanem a régión belüli kereskedők számára is csökkenti az administratív terheket, ezek közül nem kevés KKV. Ezen kívül partnereink a szolgáltatások és beruházások elől is elkívánják hárítani a korlátokat, hogy így a közép-amerikai országokat vonzóbbakká tegyék a bevektetők számára, és alapvető szolgáltatásokat nyújthassanak a pénzügy, a telekom és a tengeri eh, szállítás terén. A megállapodás azt jelenti, hogy az európai vállalatok eh, Közép-Amerikában ugyanolyan feltételekkel működhetnek, mint mások. Ez rendkívül fontos, tekintettel arra, hogy az Egyesült Államoknak már szabadkereskedelmi megállapodása van ezzel a régióval. Ezeket az eredményeken kívül még azt is elérhettük, hogy a szellemi jog, a közbeszerzés, a, a GAPA, a bajor sör és a tokai bor vonatkozásában is élni fog, tehát teljes mértékben átfogó ez a megállapodás. Kiegyensúlyozott is, és természetesen ezért tárgyaltunk különböző szinteken közép-amerikai partnereinkkel, ezért meg vagyok győződve arról, hogy jelentősen hozzájárul majd a régió prosperitásához, hiszen a közép-amerikai exportok ö, könnyebben bejuthatnak majd Amerikába. A GSP ö, kereskedelmi preferencia ö, program ö, jelentős ebből a szempontból. Az unilaterális rendszert egy teljesen más, kölcsönös rendszer váltja fel, ez a szüzeti vállalkozások kiterjesztésével is jár. 500 millió fogyasztó piacáról van szó Európában, amihez hozzáférhetnek majd a közép-amerikaiak. Nagyon fontos a tarifák vonatkozásából, és ez azt jelenti majd, hogy jobban fizetettek lesznek majd a munkavállalók is. Ott van a textilipar és a ruházati termékek vagy pedig a gépjárművek exportja az egyes közép-amerikai országokban. Hatástanulmányunk azt mutatja, hogy például a közép-amerikai gyümölcs, zöldség és mogyoró termékek rendkívül kedvezőbbek, kedvezőbben fogadhatók be. Több mint két és fél milliárd euróval nő a GDP Közép-Amerikában. Minimum 5, minimum fél százalékkal, de legalább 2 3 fog nőni. Ezen kívül indirekt, tehát közvetett előnyöket is élvezhetnek. Az, ami a közép-amerikai exportot illeti, partnereink az Egyesült Államok gazdaságától függetlenebbül járhatnak el. Nagyobb növekedést jelent ez a jó időkben, nehezebb időkben, kevesebb visszaesést. Ez azonban csak az első érv. A második motiváció a fenntartható fejlődés. A megállapodás elkötelezi mindkét felet nagyon sok egyetemes norma bevezetésére legyen az munka, jogi vagy bármilyen más terület. A szöveg arra kötelez mindenkit, hogy a felek tiszteletbe tartsák ezeket a munkavédelem, környezetvédelem terén, és hatékonyan hajtsák végre a Nemzetközi Munkaügyi Szervezet előírásait, és tiszteletbe tartsák a környezetvédelmi megállapodásokat. Emellett a békéltető eljárás is nagyon fontos. Voltak, akik azt mondták, hogy ez nem elegendő, nyilván igazuk van, de három dolog már bebizonyosodott az eddigiek során, a megcélzott ország ellenére is felléphetünk. Másodszorban, ha nincs meg kielégítő megoldás, akkor független szakértőket vonnak be, és ennek eredménye nyilvánosságra kerül, ezen kívül ö, orvoslatot szül. Ennek kiegészítéseképpen lesz még egy mechanizmus is, amelynek értelmében a, a civil társadalom elszámoltatható elszámoltató követelményei is megnyilvánulnak. Minden döntés, jelentés, amely a civil társadalom javaslata alapján születik a kormányokban, szintén nyilvános lesz. Van egy emberjogi klauza is, amely ugyanaz, mint amit minden egyes bilaterális megállapodásunk tartalmaz, ugyanis teljes mértékben meg kell felelnünk a Lisszaboni szerződésben foglaltaknak. Ez azt jelenti, hogy a demokráciát, a közrendet, az emberi jogokat és a nemzetközi jog elveit támogatjuk. Ez a megállapodás sem kivételez alul. Egyértelműen hangsúlyozza a demokratikus elveket, hiszen az emberi jogok és a közrend alapvetően fontos elveink. Ez mit jelent a gyakorlatban? Ha egy kormány például megsérti ezeket az alapvető elemeket, akkor bármelyik fél egyoldalúan felléphet, és arányosan intézkedhet, amely a teljes megállapodás felfüggesztéséig mehet el. Ez a legerőteljesebb lehetőség, amelyet a dokumentum lehetővé tesz. Én mindenképpen megteszek mindent annak érdekében, hogy ezt rendkívül komolyan kezeljem. De talán a legjelentősebb jellemzője a megállapodásnak ezen a területe az, hogy önöknek mi a szerepe ebben. Ugyanis parlamenti bizottságot is létrehozunk, beleértve önöket is, illetve kollégáikat a közép-amerikai parlamentekből. A bizottságnak joga lesz információt kérni, és javaslatokat tenni a bizottságnak, illetve a közép-amerikai kormányoknak. Ezért önök nem csak a fenntartható fejlődés és az emberi jogok terén, hanem a megállapodás minden érintett területén, mint élő lelkiismeret léphetnek föl. Ez még tovább lép, mint az eddigi regionális integrációs megállapodások. Önök is tudják, hogy az európai projekt középpontjában az az elképzelés áll, hogy a mai integrált világban szükség van arra, hogy saját szuverenitásukat is védhessék az országok. Tudjuk, hogy a nacionalizmus gátolta azt, hogy a mai társadalom által leküzdendő kihívásokkal felvehessük a harcot. Nagyon fontos hangsúlyozni partnereink vonatkozásában, hogy ez a régió több évtizede nagyon keményen küzd annak érdekében, hogy jobban integrálódjon, ne csak politikai, hanem gazdasági sikon is. Ez az a közös elképzelés, amely lehetővé tette, hogy leüljünk a tárgyalóasztalhoz, és ezt az átfogó partneri megállapodást megkössük. Ez az eddigi legjelentősebb, amit Kaliforniával That is because we have for the first time by... kötöttünk. A régiók közötti kötelező jellegű megállapodás értelmében a közép-amerikai országok ennek hatályba lépésekor közös technikai rendeleteket hoznak a különböző szolgáltatások terén is, meg fontos agrárium területén is, mint a tejipari termékek és a sertéshús, hogy elkerüljük azt, hogy kétszer kelljen fizetni ugyanazért az európai termékért, ami egyszer bekerül Közép-Amerikába, és utána tovább kerül egy másik ottani országba. Úgyhogy ez mindkét régiónak jó lesz. Meg vagyok arról is győződve, hogy a gazdasági integráció pozitívan fog befolyásolni a politikai integrációt is. Ami a teljes stratégiát illeti, a kereskedelm és a beruházás a gazdasági fellendulás eszköze lesz. Közép-Amerikában kézzelfogható eredményeket lehet majd elérni, amelyek mindkét félnek kedvezőek. Válságos időkben mindenütt előre kell lépnünk. Ezen kívül tovább kell liberalizálni a teljes latin-amerikai és karib-tengeri térséget. 99-ben fogalmaztuk meg ezt a célt, de ennek ma még nagyobb az értéke. A megállapodás legértékesebb része az, hogy a leg értékesebb elképzeléseinket, az emberi jogok védelmét, a fenntartható fejlődést és a regionális integrációt is közvetíthetjük ebben a térségben. Lehetne azzal érvelni, hogy nem föltétlenül kereskedelemről szól ez a megállapodás, inkább szakpolitikáról. Szerintünk nem érdemes ekkora különbséget tenni a kettő között. A lényeg az, hogy olyan termékről van itt szó, amelynek jelentős eredménye lesz politikai és gazdasági síkon is. Ez igen erős érv arra, hogy gyorsan lépjünk, és nagyon remélem, hogy ez így is lesz. Köszönöm a figyelmüket. Thank you, Commissioner. Let's move. Köszönöm, biztos úr. Vendégeink közül az első, Közép-Amerikából. Melvin Redondo miniszter helyettes Hondurasból, ipari és kereskedelmi miniszter helyettes. Melredondo, Hondurasból. És egyébként pedig a közép-amerikai szikának az ideiglenes elnöke. Hol is van a vendégünk? 8 percet kap. Köszönöm, elnök úr. Köszönöm szépen. Tisztelt Marajra úr tisztelt Nemzetközi Kereskedelmi Szakbizottsági tagok, tisztelt biztos úr, tisztelt képviselők, hölgyeim és uraim, kedves barátaink! Nagyon örülök, hogy ma itt felszólalhatok önök előtt a közép-amerikai integrációs szervezet képviseletében, és ennek keretében szólhatok önöknek néhány szót a Közép-Amerika és az Európai Unió között létrejövő társulási megállapodásról. A társulási megállapodás egy logikus folytatása a Közép-Amerika és Európai Unió között már fennálló a 80-as években létrejövő eh, kapcsolatoknak, amelyek ugye szanhozéi eh, dialógussal indultak el. Akkor jött létre a politikai dialógusról szóló megállapodásunk, és rövid idővel ezelőtt pedig az APS plusz megállapodás. A társulási megállapodás mutatja, hogy a kapcsolatok abban a fázisba értek, amikor ezt meg kell kötni. Mi szövetségesek, partnerek vagyunk tehát, és valamennyi részvevő számára jó jövő felé vezető útra léphetünk. Engedjék meg, hogy néhány számot említsek ennek alátámasztására 2010-ben az interregionális kereskedelem 11 milliárd dollárra tett föl, és 6,34%-os növekedést mutatott 2005 és 2010 között. A régió közötti kereskedelmi kapcsolatok így tehát világszerte a második legnagyobbnak minősülnek. A világnak ezek a régiói tehát a harmadik legnagyobb kereskedelmi partnert jelentik, és 6,7%-át teszik ki a világ importjának. Ebből az következik, hogy megérett az idő ennek a társulási megállapodásnak a megkötésére, és a már szoros kereskedelmi kapcsolatainknak a még szorosabbra fűzésére. Közép-Amerikának lehetősége volt arra, hogy kedvezményes hozzáférést vegyen igénybe az Európai Unió piacára, és így hozzáférjen egy 500 millió fogyasztóval rendelkező piachoz. A társulási megállapodás kereskedelmi szempontból rendkívül fontos számunkra. Szeretnék utalni arra, hogy mekkora is a jelentősége ennek a megállapodásnak Közép-Amerika számára. A megállapodás számunkra új lehetőséget jelent, illetve a már meglévő lehetőségek kiszélesítését hozzáférést biztosít az árupiachoz, a szolgáltatások piacához, az elektronikai eszközök piacához, és egyben azt is jelenti, hogy a beruházás védelmi jól bevált szabályokat megismerhetjük, és megismerhetünk olyan rendeleteket jogszabályokat, amelyek a szellemi tulajdon jogok védelmében vannak hatályban. Megismerjük tehát a jó gyakorlatokat, a jó szabályozást, és a megállapodás világos kötelezést tartalmaz az intézmények és a vámpolitika területén is. Ezek olyan esélyek, amelyek nem csak Közép-Amerika és az Európai Unió közötti kétoldalú kereskedelemben hoznak majd előnyöket, hanem a regionális és gazdasági integráció területén, a vámügyek területén és a kereskedelmet nehezítő műszaki akadályok területén is előrelépést fognak hozni, valamint a regionális versenyképességi politikában is előnyökkel fognak járni a hozzá fog járulni a társulási megállapodás ahhoz is, hogy tovább növekszik a regionális integráció Közép-Amerikában. Ezen kívül még könnyebbé válik Közép-Amerikának a piacokra való, európai piacokra való kijutása. A társulási megállapodásnak nagy hatása lesz a gazdasági integrációra Közép-Amerikában, nem csak kereskedelmi területen, hanem nem csak a kétoldalú kereskedelmi területen, hanem a közép-amerikán belüli kereskedelem területén is. Világos a kötelezettségvállalás az iránt, hogy erősödjenek a kétoldalú kereskedelmi kapcsolatok, és történjen mindez a 2020-as stratégia és a fenntarthatóság alapelvének tiszteletben tartásával. A Johannesburgi cselekvési terv, amit a fenntartható fejlődés érdekében állapít, állítottak fel, és az ekoszoknak az, az elhatározása, hogy teljes foglalkoztatásra és emberhez méltó munkára kell törekedni, valamint a jó kormányzásra, az átláthatóságra, a korrupció elleni harcra és más ilyen hasonló törekvésekre vonatkozó kötelezettségvállalások most már egy átfogó, koherens rendszer részévé válnak ebben az egyezményben. Szeretnék utalni arra, hogy az megállapodásnak az egyik sajátsága, hogy ez az első olyan megállapodás, amelyet Közép-Amerika a regionális megközelítés mód alkalmazásával köt egy külső partnerrel. Hozzá fog tehát ez az egyezmény ahhoz is járulni, hogy a gazdaság integráció Közép-Amerikában Panama bevonásával mehet végbe. A megállapodás tehát jó esélyeket kínál számunkra, világos kereskedelmi szabályokat állapít meg, stabilizálja, előre láthatóvá, kiszámíthatóvá teszi a kapcsolatokat, és ezáltal persze az állandóságról, stabilitásról gondoskodik. A közép-amerikai országok így tehát privilegizált kereskedelmi partneré válnak Európában, és Panama bevonásával az együttműködői kör még inkább kibővül, és így lehetőség válik egyben arra is, hogy a civil társadalom is részt vegyen a folyamatokban. Tisztában és tudatában vagyunk annak, hogy a megállapodásnak a sikere attól is függ, hogy közép Amerikában jól alkalmazzuk a megállapodásnak a rendelkezéseit. Az erőszak, a büntetlenség és a korrupció elleni harc a szociális és gazdasági kohézióért folytatott erőfeszítések fontosak. Fontos, hogy mindenki ezen dolgozzon, a kicsiktől egészen a legnagyobbakig. Így fogjuk tudni a millenőmi célokat elérni, így leszünk képesek a demokráciát, a jogállamiságot és a gazdaságot konszolidálni. És ez majd hozzávezet minket ahhoz is, hogy sikeresek legyenek az Európai Unió és Közép-Amerika közötti kapcsolatok. Tisztelt szakbizottsági tagok, tisztelt képviselők! Közép-Amerika és az Európai Unió egyaránt profitál ebből a megállapodásból és ez is mutatja, hogy most már megérett a helyzet arra, hogy megkössük a megállapodást. Van egy politikai komponense is ennek a megállapodásnak, ami a már korábban folytatott párbeszéden alapul. Úgy gondolom, hogy a megállapodás eljuttat minket abba a helyzetbe, hogy a nemzetközi kihívásokkal jobban szembe tudjuk nézni, új lehetőséget teremt a foglalkoztatás, a beruházások támogatása, a kereskedelem kiszélesítése területén, és ebből mind a két régió profitálni fog. A beruházások, a regionális integráció és a kereskedelem, valamint a világos szabályok révén növekedés és fejlődés érhető el, a szociális, politikai stabilitás is növelhető, és érvényesíthetőek a közös érdekeink. Zárásképpen Moreira úr, köszönetet szeretnék önnek mondani a meghívásért, azért a lehetőséget, hogy itt szólhatunk, és de höcht biztosnak is szeretnék köszönetet mondani a bevezetőjéért. Egyben hangot szeretnék adni annak, hogy hozzájárulásukkal biztosan gazdagítják majd a társulási megállapodásunkat. Köszönöm szépen! Nem véletlenül adtam át a, a szót első alkalommal Redondo miniszter helyettes úrnak, hiszen a közép-amerikai integrációs rendszernek az ideiglenes protempora elnöke. Ez az oka, amiért ő szólalt fel először. Most térjünk át a nemzeti felszólalókhoz. Guatemala nevében külkereskedelmi és integrációs miniszterhelyettes Maria Luisa Flores asszonyja a szó. Hol is ül? Üdvözlöm, köszönöm szépen, 5 perce van. Köszönöm, elnök úr. Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, Guatemala régió és Sergio Della Torre gazdasági miniszter nevében szeretnék köszönetet mondani azért, hogy alkalmunk nyílik itt szólni önök előtt a társulási megállapodás jelentőségéről és országunk életében betöltött szerepéről. A Közép-Amerika és az EU között megkötendő társulás megállapodása maga nemében egyedülálló és történelmi lépés, mérföldkő a külkereskedelem területén, hiszen itt olyan szövetség jön létre a két régió között, amely a demokráciát, a jogállamiságot, az emberi jogok tiszteletben tartását, a fenntartható fejlődés támogatását segíti elő, és természetesen olyan kötelezettségvállalásokat is tartalmaz, amelyeket Otto Perez Molina elnök vállalásával be fogunk tartani, és így erősítjük a szociális fejlődést, a társadalmi kohéziót, és ezt kiszélesítjük valamennyi guatemalai lakosra. Hozzá fog járulni a megállapodás egyben ahhoz is, hogy a regionális intézmények erősödjenek, és a regionális kapcsolatok intézményesüljenek. Az Európai Parlament és a közép-amerikai parlament fog részt venni a folyamatok figyelemmel kísérésében, és ez hozzá fog járulni ahhoz, hogy a civil társadalom is kellő mértékben be legyen vonva a folyamatokba. A megállapodás erősíti és konszolidálja a kereskedelmi kapcsolatainkat, valamint gondoskodik a jogbiztonságról, tartalmaz egy vitarendezési mechanizmust, eljárást is, amely nagyon hatékony, és előirányoz bizonyos kereskedelem védelmi intézkedéseket is, így hát mindkét régióból érkező vállalatok bízhatnak a kiszámíthatóságban, és olyan beruházásokba kezdhetnek, amelyek a két régió közötti kereskedelmi kapcsolatokat élénkítik. A megállapodás védi a földrajzi árujelzők alapján is a termékeket. Guatemala a maga saját jogrendjében igyekszik a szellemi tulajdonjogokra irányadó előírásokat a nemzetközi sztenderdekhez hozzáigazítani, és ennek körében a földrajzi árujelzőket is megfelelően szabályozni. Folyó év januárjában Guatemalában egy új időszak köszöntött be, a demokratikusan megválasztott guatemalai kormány Otto Pérez Molina elnök vezetésével átvette az ország irányítását, és fellép az átláthatóság erősítése érdekében. Három nagy pilléren nyugszik a kormányprogram. Az egyik az alultápláltság problémájának megoldását hivatott megoldani, aztán a fiskális pénzügyi költségvetési paktum, amelynek feladata a szükséges pénzügyi források biztosítása valamennyi guatemalai számára a szociális biztonság felépítésére. Mióta hatalmon van a kormány, ambiciózus költségvetési reformba kezdett. És a harmadik pillér pedig az a paktum, amely a büntetlenséget hivatott megszüntetni. Perez Molina elnök kormánya tehát az átalakulás és a megbékélés politikáját kívánja folytatni. A békepaktumban az igazságtalanság elleni harcot tűztük ki célul, a társadalmi igazságoság helyreállítását célozzuk meg, és szeretnénk a társadalmi békébe beruházni. Fontos, hogy a béke kultúrája, az emberi jogok tiszteletben tartása, a jogállamiság tisztelete és a törvények betartása váljon uralkodó szellemé az országban. Ezzel kapcsolatban egy kormányközi bizottság is felállt Guatemalában, amely a gazdasági szakemberekkel, az adózási minisztériummal együttműködve dolgozik a fenti kérdéseken. A guatemalai kormány olyan politikát kíván követni, amely a stratégiai területeken erősíti a beruházási kedvet, és elmondhatom önöknek, hogy valamennyi gazdasági tevékenységet üdvözlünk a kormány az emberhez méltó munka, a környezetvédelem és a benszülött népcsoportok védelme mellett áll ki. Éppen ezért rendkívül érdekes számunkra ez a megállapodás. Köszönöm szépen. Nicaragua képviseletében ipari és kereskedelmi miniszter Orlando Solosano, őnek is 5 perce van, hol ül. Muy, muy buenas tardes. Honorable presidente de la Comisión de... Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr, tisztelt szakbizottsági elnök úr, tisztelt Moreira úr, tisztelt Karel de Höcht biztos úr, tisztelt miniszter urak és hölgyek, tisztelt nagykövetek, tisztelt hölgyeim és uraim. Engedjék meg, hogy először is köszönetet mondjak azért a lehetőségért, hogy ezen a fórumon megszólalhatok. Szeretném a Nikaraguai Köztársaság elnökének üdvözletét is átadni egyben. Ortega elnök a kollégáimmal együtt azért indított minket útnak, hogy a gazdasági, szociális, politikai aspektusairól szóljunk ennek a megállapodásnak, és természetesen azért is, hogy kifejezzük támogatásunkat az Európai Unió és a Közép-Amerika között kötendő társulási megállapodással kapcsolatban, hiszen ez a megállapodás segíti a közép-amerikai integrációt, de nem csak ezért. A közép-amerikai kormányoknak a bizottsága már lényegében 30 éve dolgozik ennek a megállapodásnak a kidolgozásában, volt a szanhozói, aztán a luxemburgi megállapodás, ezek voltak az első lépések a mai naphoz elvezető úton. Tehát ezek voltak az első kétoldalú megállapodásaink, amelyek végén aztán a jelenlegi társulási megállapodás áll. Ez egy olyan megállapodás, amelyhez mind a két oldal hozzá tud járulni a piacok, a tőke, az innováció az ipar területén jelentősen erősíteni fogja a beruházási lehetőséget, a nemzetközi kereskedelmi lehetőségeket ez a megállapodás, és rendkívüli lehetőségeket fog biztosítani. Pont ezekben a válság sújtott a nehéz időkben. Nikarakuában a közféra szorosan együtt működik eh, a magánszektorral, így vett részt ennek a megállapodásnak a kidolgozásában. Tehát Nikaraguában ez a megállapodás tulajdonképpen egy szövetség a három érintett oldal együttműködésével jött létre. megfelelő nemzeti politikának is kísérnie kell természetesen a megállapodás végrehajtását, és szociális-gazdasági integráció kell, hogy az eredmény legyen. Hozzá kell, hogy járuljon a megállapodás a fenntartható fejlődéshez is, és ez azt jelenti, hogy a környezetvédelem, a szociális világ területén, és a környezetvédelmen belül kifejezetten a vizek védelme területén a fenntarthatóságra kell figyelni, a regionális és nemzetközi egyenlőtlensége kiegyenlítésére is figyelmet kell fordítani. Nem szabad, hogy most eh, kipihenjük magunkat a babériainkon, most, hogy megkötöttük a megállapodást, most a kormányok, a parlamentek, a nagy és kisvállalatok, és természetesen a KKV-k, vagy akár a mikrovállalkozások, a szakszervezetek, a munkavállalók is most tevékenyen hozzá kell, hogy járuljanak ahhoz, hogy a fejlődésnek és a fejlesztésnek Közép-Amerikában egy aktív eszközévé váljon ez az megállapodás, és erősítse a két régió közötti kapcsolatokat. Úgyhogy felhívom a parlamentünket arra, hogy eh, ratifikálja ezt az egyezményt, hiszen az együttműködés és a kereskedelem területén fontos számunkra. Next. Köszönöm szépen. Panama nevében a kereskedelmi tárgyalások miniszterhelyettese, Diana Salazar asszony. Önél szó. Köszönöm szépen, elnök úr, Vitál Moreira. Tisztelt képviselők, tisztelt Höcht biztos úr, tisztelt hölgyeim és uraim, tisztelt miniszterek, tisztelt nagykövetek és dél-amerikai küldöttek, tisztelt civil társadalmi képviselők, tisztelt hölgyeim és uraim! Rendkívül nagy öröm a számomra, hogy itt ma szólhatok a kereskedelmi komponenséről a két régió között létrejövő társulási megállapodásnak. Megmutatkozott, hogy egy nagy régió és egy kis régió képes olyan kereskedelmi megállapodást kitárgyalni, amely kiegyensúlyozott, és mind a két régió számára előnyökkel járhat. És természetesen figyelembe veszik előképpen mindkét régió érdekeit. Engedjék meg, hogy szóljak néhány szót Martinelli elnök régiójáról, ami a megállapodásnak a végrehajtását illeti majd. Mint tudják önök is, Panama ezentúl részt fog tudni venni az árok és szolgáltatások kereskedelmében. Ennek kapcsán fontos szerepünk lesz, hiszen központi földrajzi elhelyezkedése van az országnak. Ez az a feladat, amit generációról generációra adtunk tovább, és amelynek erősítése érdekében a közférában változásokat, struktúrális átalakításokat is idéztünk elő. A panamai kormány úgy gondolja, hogy az Európai Unióval való társulási megállapodás a latin-amerikai szomszédainkkal együtt el fog vezetni ahhoz, hogy szolid, biztos alapokon álló kereskedelmi kapcsolatok alakulnak ki. Ezt már Régóta várjuk, erre már régóta készülünk. A társulási megállapodás most tehát létrejön, és ez nem csak a gazdasági, hanem a politikai együttműködést is erősíteni fogja a régióink között, és megfelelő keretet fog adni a hatóságaink együttműködéséhez is. Egy-két számot szeretnék még a régión közötti kereskedelmre vonatkozóan mondani. Csak annak érdekében lássák, milyen növekedési potenciál is van. Panama olyan kereskedelmi megállapodást kötött, már korábban is, mint a mostani, de ez csak akkor volt lehetséges, hogyha megvolt a hajlandóság az alkalmazkodásra, és megvolt a hajlandóság a kölcsönösen kitárgyalt kötelezettségvállalások betartására is. Más kereskedelmi partnereinkkel folytatott tárgyalások és Panamának a közép-amerikai gazdasági alrendszerbe való bevonása lehetővé tette azt, hogy megfelelően felkészüljünk ennek a társulási megállapodásnak a hatályba lépésére is, és a fejlesztési, illetve szociális békével kapcsolatos sztenderdeket magunkévá tegyük. Mióta 2010-ben lezárultak a tárgyalások, Panama egyik azoknak a közép-amerikai országoknak, amely lépéseket tett annak érdekében, hogy képes legyen ebbe a gazdasági alrendszerbe, a közép-amerikai gazdaságba megfelelően betagozódni. Panamának a rendszerbe való betagozódásával kapcsolatos jegyzőkönyv most lesz előkészítve aláírásra. A közép-amerikai régió nagyon fontos kereskedelmi partner Panama számára, és régióként Panamának a harmadik legnagyobb kereskedelmi partnere. A régióban található öt ország tartozik a Panama tíz legfontosabb kereskedelmi partnere közé. Tehát fontos számunkra a régión belüli integráció is. Ez is segítette azt, hogy a közelmúltban kölcsönös tárgyalások induljanak a régión belül Engedjék meg, hogy még a következőt mondjam el. Az elmúlt három évben intézkedéseket tettünk eh, a politikában, annak érdekében, hogy a 2008-ban indult válságot leküzdjük, és a pénzügyi rendszerünket erősítjük. Ezek közé az intézkedések közé a közkiadásoknak az ellenőrzése, megfelelő adópolitika, a kettős adóztatás eh, anomáliáinak elkerülése tartozott olyan partnerekkel folytatott együttműködés keretében, amilyenek például Európában is vannak. Így próbálja meg Panama legyűrni a válságot és megfelelni a többi régióbeli országhoz hasonlóan a kihívásoknak. A régió országai, közép-amerikai országok, amerikai országok bilaterális kapcsolataikban is nagy előnyöket tudnak elérni. Az európai beruházások és exportok az elmúlt tíz évben rendkívül mértékben megnövekedtek Közép-Amerikában. Úgy gondolom, hogy Közép-Amerika számára tehát nagy előny az Európai Unióval való kapcsolat, de ez fordítva is így lehet. Közép-Amerika is előnyökkel járhat Európa számára. Kölcsönösen stratégiai partnerek lehetünk, és hozzájárulhatunk kölcsönösen egymás gazdaság növekedéséhez, jólétéhez. Kedves kollégák, nem akarom azt a benyomást kelteni, mint hogyha most már befejeztük volna a munkát. Úgy gondolom, hogy mindannyiunknak még sok terve van, a rendszereinket még tovább javíthatjuk annak érdekében, hogy a kötelezettségeinknek eleget tudjunk tenni, és a stratégiai partnerségünket erősítsük. Közép-Amerikában lelkesen nézünk elébe az elkövetkezendő munkának, és bízunk abban, hogy ugyanez a lelkesedés fogadja a kapcsolatokat majd Európában is. Next. Köszönöm szépen. Costa Rica képviselőit hallgatjuk most meg, Tomás Duenyász nagykövetet. Iván, the floor is yours. Muchas gracias, señor presidente. Señor... Köszönöm szépen, elnök úr tisztelt biztos úr, tisztelt képviselők! Nagy megbecsülés számomra, hogy Kosztarika kormánya nevében szólhatok itt önökhöz a mai napon. Nagy lehetőségeket biztosít a társulási megállapodás közép-amerikai országok számára is, és az Európai Unió tagállamai számára is. Szeretném hangsúlyozni, hogy mennyire fontos ez a megállapodás, elsősorban kereskedelmi szempontból és a régiónk kereskedelmi jellemzőit bemutatva. Hiszen nálunk ideiglenesen egyoldalú és a kultúrákra kon- koncentráló, korlátoló, korlátozódó rendszerről állunk át egy kölcsönös rendszer, ami megfelel a modern időknek, átlátható, és aminek van egy jogi alapkeretje, ez pedig a társulási egyezmény az Európai Unió és Közép-Amerika között. Az új mechanizmus az európai exportok számára preferenciális bejutási lehetőséget biztosít több mint 40 millió lakosú régióba. Ez önmagában a 15. legnagyobb exportpiac az Egyesült Államok számára. És ne felejtsük el azt sem, hogy a régióknak preferenciális megállapodása van már a világ országainak az egyharmadához, de ez a GDP szempontjából kétharmadot képvisel. Több mint 25 országot fednek le a preferenciás megállapodások. Országaink különös erőfeszítéseket tettek azért, hogy a világ országaihoz csatlakozhassanak a csendes-óceáni, karab-tengeri, északi és dél-amerikai országokhoz biztosítunk hozzájutási lehetőséget. Nagyon fontosak ezen a területen az Európai Uniós befektetések. Hangsúlyozni kívánom azt is, hogy Közép-Amerika hat országa vállalta, hogy az európai földrajzi megjelöléseket védeni fogja a területén hasonló módon a közbeszerzések esetében Közép-Amerika meg azt vállalta, hogy megnyitja a piacát, és preferenciális elbánásban biztosítja az európai vállalkozásokat. Az egyik új aspektusa ennek a megállapodásnak, hogy jogilag biztos keretet biztosít az európai befektetők számára. Ez nem jelenti azt, hogy hatalmas lehetőségek vannak, de azért gondoljunk a telekommunikációra, a megújuló energia szektorára, pénzügyi szolgáltatások, banki, biztosítási szolgáltatások, turizmus, tömegközlekedés, technológiai és fizikai infrastruktúra. Ezekben a szektorokban az európai vállalkozók vezető szerepet játszanak a világban. És ne felejtsük el azt sem, hogy a megállapodás hozzá fog járulni a regionális gazdasági integrációhoz. A közép-amerikai piac az egyik legintegráltabb régiója a világnak. A harmonizáció és a szabályozási konvergencia jelentős szintű. A befektetések szempontjából természetesen fontos, hogy a megállapodás a regionális integrációhoz még jobban hozzá fog járulni. Tisztelt képviselők, Közép-Amerika tártkarokkal várja az európai jelenlétet a régióban. Szükségünk van erre. Nem csak azért, mert értékeink azonosak, hanem azért is, mert szeretnénk felhasználni mindazt, amit önök már elértek. Új kereskedelmi lehetőségeket is biztosít az egyezmény, de nem csak, hanem a környezetvédelmi, a munkavédelmi szabályok, az önök technológiának a megismerése, a fejlődésről kialakult elképzelések megismerése, esetleg új lehetőségek is megnyílnak előttünk a gazdasági növekedés területén a tisztelt szakbizottsági képviselőket arra kérjük, hogy támogassák a társulási megállapodást. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm. Utolsó vendégünk El Salvadorból, Francisco Lima nagykövet, aki ezen országoknak a nagykövete a WTO-ban, Genfben. Francisco Lima, Hol van? Igen, öné a szó. Muchísimas gracias, señor presidente, señor comisario, Karel de Wood. Y... Köszönöm szépen, biztos úr, tisztelt uh, biztos úr, miniszterek, miniszterhelyettesek, kollégák, nagykövetek, uh, tisztelt uh, közép-amerikai parlamenti képviselők, tisztelt európai parlamenti képviselők, barátaim. El Salvador kormányának a nevében először is szeretném kimenteni dr. Dále gazdasági minisztert, aki hivatalos elfoglaltsága miatt nem tudott eljönni a mai nagyon fontos találkozóra. Szeretném megragadni az alkalmat, arra, hogy bemutassam, hogy mi hogy tekintünk a társulási megállapodás gazdasági és szociális aspektusaira. A társulási megállapodás számunkra mindig is eszköz volt, egy olyan eszköz, amely megerősíti a két régió kapcsolatát, hozzájárul a fejlődéshez, Szalvador gazdasági fejlődéshez, új export lehetőségeket biztosít, áruk és szolgáltatások számára is ösztönzi a diversifikációt az exportban, és az exportálható termékek körét is kibővíti. Az Európai Unió jelenleg a harmadik kereskedelmi partnere a régión kívül El Salvadornak. Az utóbbi években a kereskedelem 300 millió euróra növekedett, ez 2011-es adat. Az európai piac a világ egyik leggazdas, legnagyobb gazdasága, 500 millió lakossal, a GDP szempontjából rendkívül nagy hatalmat biztosít, úgyhogy ez nagyon fontos mindazok számára, akik terméket vagy exportot akar, terméket vagy szolgáltatást akar exportálni. Nálunk ez a kávé, a cukor, konfekcionált termékek, nátszukor és egyebek. A koltákat tiszteletben tartjuk, a kolták szerepelnek például tonhal vagy cukor esetében a megállapodásban, tiszteletben tartjuk ezeket a rendelkezéseket. Az Európai Unió plusz lehetőséget biztosított az országunk számára ezen termékek esetében. Ugyanakkor méltányos az elbánás, hiszen figyelembe veszi, hogy nekünk nagyon fontos az export, és mi pedig vállaltunk munkai feltételek teljesítését. Mindezt azért, hogy a mi fejlődésünk, gazdasági fejlődésünket is támogassa. Olyan kis országok, mint El Salvador, ezekkel az eszközökkel tudnak fölépni, például a munkahelyteremtés céljából, szolgáltatás vagy ipari szektorokban is. A társulási megállapodás ösztönzi a közvetlen külföldi befektetést. Lehetőséget biztosít a számunkra arra, hogy tervezhető és hosszú távú legyen a befektetési tevékenység. Nagy örömünkre szolgál, hogy ezt a társadalmi megállapodást aláírhatjuk az Európai Unióval. Nem csak a vámrendszer fog javulni, ami a preferenciális rendszernek is része, hanem az új jogi eszköz előnyös az exportőrök és a befektetők számára is. Egyetemek a szabályok, fontosak az előírások a kereskedelem és az export számára. A régió differenciált fejlődését is követi a megállapodás, úgyhogy javítani fogja a regionális integrációt is. Számunkra ez az aspektus is mindig nagyon fontos volt. Közös a vámrendszerünk, közös a vámeljárásunk, egészségügyi, állategészségügyi előírásaink azonosak, vagy nagyon közeliek egymáshoz. A regionális kapcsolatok nagyon fontosak a számunkra. Fontos, hogy regionális közös piaci feltételeket tudjunk kialakítani. A 60-as évektől kezdődően 11,15%-kal nőtt évente a kereskedelmi forgalom. Ez a régiónk számára rendkívül fontos. A kis és mikrovállalkozások számára biztosítja a 75%-át ennek a kereskedelmi forgalomnak. Közép-Amerika számára természetesen a Panamával együtt még a terület áll majd a rendelkezésére. A társadalási megállapodással másrészt megerősödtek a kapcsolatok az Európai Unióval. Célunk az, hogy megerősítsük az intézményi keretet, és reméljük, hogy megfelelően tudjuk majd végrehajtani a megállapodást. Így országunk még jobban ki tudja majd használni ezt a megállapodást, elsősorban a kávék érdekében. A közvélemény és a civil társadalom részvétele is nagyon fontos ebben a folyamatban. Én úgy gondolom, ez mindegyik fél számára így igaz. Elnök, köszönöm szépen! Így meghallgattuk az Európai Bizottság és az közép-amerikai kormányok képviselőjének a beszállásról, akkor most megnyitom a vitát a szakbizottságban. Pablo Szalvai a szó, ő az előadó ebben a szakbizottságban az Európai Unió és Közép-Amerika közti kereskedelmi és gazdasági kapcsolatok témájában. Öné a szó. Gracias, presidente, minister. Köszönöm szépen, elnök úr, tisztelt biztos úr, tisztelt miniszterek, miniszterhelyettesek és nagykövetek, köszönöm szépen hozzászólásukat és támogatásukat, valamint annak a kívánságnak a kinyilvánítását, hogy bíznak a megállapodás minél hamarabbi ratifikálásában. A Közép-Amerika és Európai Unió között megkötendő megállapodás egy interregionális megállapodás, amely úgy gazdasági, mint a szociális kihívásokkal kíván szembenézni egy eddig nem ismert formában. A megállapodás lehetőséget biztosít az Európai Unió és Közép-Amerika számára is, például a beruházások megkönnyítése, a beruházások biztonságának elősegítése terén potenciált jelent az Európai Unió számára, hogy megújuló energiaforrások területén, az autóiparban és a szolgáltatások területén előrelépést érjen el. És természetesen előnyt jelent Közép-Amerika számára, és nem csak a GDP növekedése révén, hanem azért is, mert erősíti majd regionális integrációt, amiről itt ma oly sok szó esett. Honduras jelenlegi elnöke utalt erre például. De hát nagyon sok a tennivaló, és meg vagyok győződve arról, hogy ez a megállapodás a közép-amerikai regionális integrációhoz nagy mértékben hozzá fog járulni. Hallottunk számokat, kereskedelmi statisztikákat, úgy gondolom, hogy az Európai Unió és a Közép-Amerika közötti társulási megállapodás a közép-amerikai szociális kohéziót is erősíteni fogja, így járulva hozzá a fenntartható növekedéshez és a minőségi szempontból értékes munkahelyek megteremtéséhez. Szeretnék utalni arra, hogy Közép-Amerika számára fontos a diverzifikáció, a különböző megközelítésmód. Lehetőséget kell, hogy biztosít tanácson ez a megállapodás arra, hogy fejlődjön a közép-amerikai gazdaság, és tudatosodjon mindenkiben az, hogy nem csak agrártermékeket exportálunk, hanem mint például Costa Rica specializálódunk nagy értékű termékekre, így például számítógépes csippekre, vagy nagyértékű szolgáltatásokra. A közép-amerikai kollégáimnak szeretnék köszönetet mondani, hogy eljöttek, és remélem, hogy minél hamarabb ratifikáljuk ezt a megállapodást. V. Jörg. Köszönöm szépen. A néppárt következik. Jörg Leichtfried, aki előadója annak a jogi eszköznek, amely a bilaterális védzáradékot képviseli ebben a megállapításban. Parancsoljon, öné a szó. Thank you very much. Köszönöm a szót, elnök úr. Mivel szinte egyáltalán nem beszélek spanyolul, és ha megpróbálnék spanyolul beszélni, senki nem értene meg, angolul szeretnék beszélni, és gondolom ez nem lesz gond. Nos, mint a védzáradék előadója, feladatom egy kicsit más, mint kollégámé, aki az egész megállapodásért felelős előadó. Az én célom talán nem az európai érdekek védelme, hanem természetesen az, hogy a teljes kereskedelem fair módon történő lebonyolításáért. Egy kicsit nehéz ezt a kérdést kezelni, főleg az európai legtávolabbi régiók érdekeinek képviselete, amelyeket bizonyos mértékig védeni kell. Ott van például a banán termelők kérdése. Akkor milyen szempontból képviseljük őket? De ami az egész folyamatot illeti, rendkívül érdekes volt számomra az a tény, hogy gyakorta fordultak hozzám a civil társadalom képviselői Közép-Amerikából, akiknek például a megállapodással valamilyen gondjuk volt, és bizonyos mértékig szerették volna, hogyha az Európai Unió védte volna őket. Persze a védzáradék előadójának nehéz a helyzet ebben az esetben. Én megpróbáltam azon személyek érdekeit képviselni, akik az Atlanti óceán mindkét partján élnek, legyen az az Európai Unió vagy Közép-Amerika. Próbáltam egy kicsit a munkavállalók jogaira koncentrálni, a kis vállalkozások érdekeire, amelyek bizonyos termékeket állítanak elő, illetve a bio termékeket előállító vállalatokra, vagy a méltányos kereskedelem képviselőire. Ugyanis úgy gondolom, hogy nem csak az európai ipart és gazdasági érdekeket kell védeni, hanem azokat is, akik mindkét oldalán igen keményen dolgoznak ennek a megállapodásnak, és végül is ezt próbáltam elérni. A miniszterek is rendkívül érdekesen járultak hozzá ehhez a munkához, és úgy gondolom, hogy ez is nagyon sokat segít majd a munkámban. Köszönöm. Elnök, köszönöm. Mielőtt visszatérnénk a szakbizottság tagjaira, nézzük a következő előadóinkat, szakértőket és különböző képviselőkkel. Először Steve Woolcock következik, a London School of Economics koordinátora, és aki a megállapodás kereskedelmi fejezetével foglalkozó független szakértő. Steve Woolcock, parancsoljon ön a szó. Köszönöm elnök ura szót. Nos, az én feladatom az, hogy egy tanulmányt összegezzek amelyet a szakbizottság számára készítettünk, többen is. Én viszont az eredményeket kellett, hogy összefoglaljam, és kérdésekre kellett válaszolnom. Először engedjenek meg néhány megjegyzést azzal kapcsolatban, hogy a megállapodás hogyan felel meg az Európai Uniós politikai célkitűzéseknek. Többször is elhangzott, régiók közötti megállapodásról van szó, és ezért megfelel az EU céljainak, nevezetesen a regionális integráció támogatásának a világ más pontjain. Átfogó megállapodásról van szó, olyanról, amely a 24-es cikk értelmezésének felel meg a 94-es GATT e, megállapodásnak, illetve annak 95. cikkének. Tehát megfelel ennek az EU szakpolitikának. A szabadkereskedelmi megállapodások esetén a közelmúltban úgy alakult a politika, hogy megszírozzon potenciális piacokat, nagy piacokat. Úgyhogy ilyen szempontból talán kevésbé nyilvánvaló a tény, hogy Közép-Amerika teljes mértékben megfelel az európai szakpolitikának, mert csak 0,5% exportnak, importnak felel meg 2010-ben, 5%-os importnak láthatjuk, hogy a régió közötti kereskedelem rendkívül gyorsan fejlődik, úgyhogy ilyen szempontból Közép-Amerika vonatkozásában elmondhatjuk, hogy teljes mértékben megfelel ez a régió az Európai Uniós szakpolitikának. Kevésbé explicit aspektusa az EU szakpolitikának az, hogy a többiek által kötött megállapodásunknak megfeleljünk. Tehát itt gondolunk az Egyesült Államokra, amikor is a Dominikai Köztársasággal tárgyalt, vagy a közép-amerikai szabadkereskedelmi megállapodása, de ugyanakkor ne feledkezzünk el Kanadáról sem ebből a szempontból. A megállapodás legalábbis megfelel ilyen szempontból az Egyesült Államokkal és Kanadával kötött megállapodásoknak. Valós, de szerény előnyeink is vannak. Ezek nem eh, egységesen találhatók meg a régióban. 3,5%-os GDP érték, amire utaltunk Rica vonatkozásában, talán a legoptimistább feltételezés volt mindez a fenntartható hatás tanulmányból. De nyilván vannak egyéb előnyök is. De ahogy említettem, nem egyenletesen osztanak el ezek a régióban. Közép-Amerikában nyilván megnövekszik az export, amely valószínűleg majd elősegíti a kereskedelmi többlet kialakulását az EU-val. És biztos vagyok benne, önök is tudják, hogy már is vámmentesen lehet hozzáférni Közép-Amerikának az EU termékekhez, főleg a banán, a cukortermékek esetében a liberalizáció már megvalósult, és néhány más termék esetén belül is, de hogy már említésre került, az egyik kulcsfontosságú kérdés az, hogy garantáljuk a hosszú távú preferenciális hozzáférést, függetlenül attól, hogy mi történik a GSP programokkal az EU-n belül. Nos, ami az EU-t illeti, elhanyagolható a GDP előny, 2,3 milliárd a GDP vonatkozásában, de hát ez valószínűleg nem olyan nagyon jelentős. Az EU könnyebben hozzáfér a klasszikus export területekhez, a gépek, a gépkocsik, de főleg szolgáltatások terén a piachoz, és Közép-Amerika a szolgáltatások vonatkozásában sokkal ö, szélesebb körű kötelezettséget tett, mint a gatton keresztül belül, kere, ö, a gatton belül, de ezt ne felejtsük el, 20 évvel ezelőtt történt. Egy-két részlet. Ami az eredet ö, és a származásra vonatkozó szabályokat illeti. A régiók közötti kereskedelem ö, szempontjából fontos, úgyhogy az nagyon fontos területeken valósul mindez meg, ami a kereskedelmi korlátokat, az állat és növényegészségügyi intézkedéseket illeti. Ezek jelentős korlátokat képviselnek, hogyha már nem lesznek vámtarifák, a VTO-nak megfelelőek az elképzelések, a VTO plusz eljárás intézkedésekkel. Ezzel alapvetően arról van szó, hogy külön bizottságok foglalkoznak majd a potenciális felmerülő kérdésekkel és problémákkal. Ami a kereskedelmi orvoslást illeti, dömping ellenes és a hamisítás ellenes intézkedések továbbra is a WTO szabályoknak megfelelően kell, hogy lezajjanak, multilaterális véd intézkedésre van szükség a a GATT 19-es cikke, vagy pedig az mezőgazdasági megállapodás 5-ös cikke értelmében bilaterális védzáradékok léteznek. Ezek nagyjából megfelelnek a többi bilaterális védzáradékoknak, amelyek az EU szabadkereskedelmi megállapodásaiban léteznek. Ezen kívül úgy tűnik, hogy lehetőség nyílik védintézkedésekre az EU egyik szélső régiójában, a Karib-tengeri EU területre, vagy más szélső területre gondolunk. Szellemi jogok. a rendelkezések megfelelnek az EU szakpolitikának. A céljuk az, hogy megerősítsék a végrehajtást, illetve a szellemi jogok végrehajtását. Az oltalom alatt álló földrajzi jelzés az egyik legfontosabb része, ez a TRIPS Plus-nak megfelelően. Ami a civil társadalmat illeti, a TRIPS Plus rendelkezések vonatkozásában vannak agályok, amelyek felmerültek a tárgyalások során Úgyhogy itt bizonyos rugalmasságokat kellett megállapítani 2000 egy vonatkozásában a TRIPS vonatkozásában, és 2003-ban a tanács ö, ö, megállapodásáról a TRIPS vonatkozásában. Ezen kívül ott van a, a közbeszerzés, a beruházás és a verseny, úgyhogy megint csak a jó példája ez az átfogó lefedésnek, ezen kívül már csak annyit szeretnék elmondani, hogy ami a beszerzőket illeti, az kötelezettségek változóak Panamától kezdve a régiók vonatkozásában. Ami a közbeszerzéseket illeti, az átláthatóság nagyon fontos, más szóval a szabályok megfelelnek a WTO-GPO közbeszerzési megállapodásának. A megállapodás lefedi a beruházásokat is. Ez azt jelenti, hogy a közép-amerikai országok bizonyos kényes területeket kizárhatnak, de nincs beruházási védelem a megállapodásban, bilaterális tagállami megállapodások esetén. Megint csak elhangzott az is, hogy vannak rendelkezések a versenypolitikáról, kötelezettséget tartalmaz a versenypolitika bevezetésére és régió szintű versennyel foglalkozó hatóság létrehozását három éven belül, például az export vonatkozásában ezen országokban. Elnök, kérem egy kicsit rövidítsen. Végül az emberi jogokra és a fenntartható fejlődésre szeretnék kitörni. Van egy emberjogi klauza a megállapodásban, de konkrét monitorozó szerv nem létezik, amely nyomon követné mindezt. Nyilván ezt azon bizottságok fogják majd ellátni, akik más feladatok miatt felállításra kerülnek a végrehajtási hatáskörök megvannak, a kérdés az ellenőrzés, illetve az, hogy ezeket a hatásköröket fel fogják-e használni. A monitorozási rendelkezés erőteljesebb a fenntartható fejlődés terén, ahol a Nemzetközi Munkajogi Szervezet irányadó, de most itt a mechanizmust nem ismertetném részletesen, mert nincs elég időnk erre. Gyakorlatilag arról van szó, hogy kölcsönös ellenőrzésre lesz szükség mindenféle szociális klauza vonatkozásában, ahol esetleg szankciók merülnek fel. Végezetül. A megállapodás hatása nyilván attól függ majd, hogy hogyan hajtják végre. Túl sok mindenről nem történt döntés az aláírás során. A kérdés az, hogy hogyan fogják ellenőrizni és végrehajtani az egyes részleteit. Úgyhogy az egyik ajánlás az, hogy a parlament, és főleg az INTA el kell, hogy gondolkodjon azon, hogy hogyan lehet leghatékonyabban eljelölni ennek végrehajtását. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, késésben vagyunk a rendünkhöz képest, ezért mostantól kezdve szigorúan fogom venni a hozzászólási időket. Következő vendégünk, kérem, hogy tartsa be a rendelkezésre álló időt. Hallgassuk meg a dolgozók véleményét. Juan Morénot hallgatjuk meg, aki az az ETUK-nak, az Európai Szakszervezeti Konfederenciának a tanácsadója, és az EGSB-nek a tagja. Ez egy ugye az Európai Unió konzultációs testülete. Juan Moreno, önél szó. Señor Presidente. Köszönöm szépen, elnök úr. Nagyon sajnálom, de olyan pozitív képet, mint az előttem szólók valószínűleg nem leszek képes festeni a helyzetről. Nagyon sajnálom, de én egy olyan szervezetet képviselek itt, nevezetesen a ETUKot, az Európai Szakszervezeti Konföderációt, amely egyesíti magában valamennyi európai ország szakszervezeteit a legkülönbözőbb ágazatokból. Az etuknak az a meggyőződése, hogy a nemzetközi karas, kereskedelem alapvetően pozitív hatással jár, és Európa erődítmény jellegét eh, lebontja, megszünteti. Tehát a protekcionizmust azt megszünteti. Ugyanakkor vannak fenntartásaink, különösen ami a munkavállalókkal való szolidaritás kérdését illeti egy olyan régióban, ahol nagyon rossz munkakörülmények között kell a dolgozóknak dolgozniuk. Nyomon követtük a közép amerikai szakszervezetekkel együttműködve a dolgok fejlődését, és igyekeztünk ennek során pozitív hozzáállást tanúsítani. Már a kezdetektől fogva tehát pozitív volt a hozzáállásunk, és megpróbáltuk elérni azt, hogy az egyezmény gördülékenyen jöjjön létre, hiszen erősítheti a közép-amerikai integrációs folyamatokat, egyben felajánlottuk a támogatásunkat annak érdekében is, hogy a régión belüli asszimetriákat sikerüljön leküzdeni, és a munkafeltételek javulása terén is sikerüljön előrelépéseket tenni ami pedig a munkavállaló jogoknak az elégtelenségét vagy hiányát illeti, itt is szerettünk volna segítséget nyújtani. Vannak bizonyos tények, eh, amelyeket a szakszervezetek, vagy éppenséggel latin-amerikai emberi jogi szervezetek állapítottak meg, és ezek azt mutatják, hogy még most is nagyon sok eh, nagyon súlyos emberi jogi jogsértéssel kell szembenézni a régióban 2007 és 2011 között 59 szakszervezeti képviselőt végeztek ki Guatemalában csak. Ez egy nagyon magas szám, úgyhogy azt kell, hogy mondjuk, hogy valamennyi nemzetközi szervezet eh, most például Kolumbiát emlegeti, amikor a szakszervezetekkel szembeni erőszakra akarnak példát adni. Ott több nő, több szakszervezeti képviselőt ölnek meg, vagy beszélhetünk akár Guatemaláról is, ahol több nőt ölnek meg, mint Mexikóban. Ezek tények, amikről beszélni kell. Aztán itt van eh, a szakszervezeti tagság kérdése. Egy ilyen erőszakos légkörben, ami a régióban uralkodik, a szakszervezeti tagállomány 19%-ról 2%-ra csökkent a munkavállalók körében. A közép-amerikai szakszervezetek megpróbáltak ezzel ellen fellépni, megpróbáltak bizonyos garanciákat kikövetelni. Nem feltétlen olyan formában, hogy vegyenek föl valamit a megállapodásba, hanem eh, abban a formában is, hogy a WTO-val kötött megállapodásokat tartsák be, vagy akár az ENSZ nemzetközi munkaügyi szervezeteinek a követeléseit tartsák be. Tehát egy olyan politikát folytattak, ami az emberhez méltó munkát és eh, a munkavállalói, illetőleg az emberi jogok tiszteletben tartását és a szakszervezetek tiszteletben tartását helyezte a középpontba nem mi voltunk azok, akik ezeket a követeléseket kidolgozták, hanem nagyon is eh, neves szervezetek. A közép-amerikai kormányok és az Európai Unió mindkét oldalon azt kell, hogy mondjam, nem fordított kellő figyelmet ezekre a követelésekre. Nyilvánvalóan lehetetlenség lett volna az összes követelésnek eleget tenni, de bizonyos elemeket az elfogadott szövegbe fel lehetett volna venni, és ez nem történt meg. Ezért azt kell, hogy mondjam, hogy vannak ugyan pozitív elemei ennek a megállapodásnak, különösen ami a munkavállalói részvételt illeti, illetve az integráció közép-amerikai erősítését illeti, de el kell, hogy mondjam, hogy azt várjuk, hogy az Európai Parlament egy erős határozott jelet küldjön, és arra ahhoz ragaszkodjon, hogy a jövőben garantálják azt, hogy a létrejött platformok, a létrejött szociális párbeszéd a különböző társadalmi szervezetek és bizottságok, tehát mind ezek a szervezetek ne csak létrejöjjenek, hanem garanciát is kapjanak arra, hogy dolgozhatnak, hatékonyan dolgozhatnak, és az általuk eh, elmondottaknak ereje lesz. Business. Uh, Köszönöm. Most hallgassuk meg az üzleti világ véleményét. A Gamesa képviselőjét hallgattuk meg. A Gamesa egy spanyolországi, tehát európai, de globális szereplő megújuló energia területén szél erőműveket gyártanak. Hol is ül? You have a PowerPoint presentation, I presume? Gondolom van egy PowerPoint prezentációja, ugye? De ugyanannyi csak a hozzászólás ide jönnek is. Rendben. Jó napot kívánok, eh, Hölgyeim és Uraim, tisztelt biztos úr, tisztelt bizottsági elnök úr, tisztelt képviselők, szeretnék köszönetet mondani az Inteszak bizottságnak a azért, hogy a vállalatunkat választották, még globális vállalatok vagyunk, vállalat vagyunk, amely jelen van a közép-amerikai régióban is. Engedjék meg, hogy beszéljek azokról az előnyökről, amelyeket ez a megállapodás rejt magában, és szeretnék ennek érdekében rövid bevezetőt tartani, amihez is ezt a PowerPoint diavetítést is magammal hoztam, amely bemutatja önöknek, hogy mit is jelent tulajdonképpen a vállalati tevékenységnek a nemzetközi válása és nemzetközi tétele. A Gamesa már tiz, több mint 18 éve van jelen a technológiai szektorban, több mint 50 országban, 34 létesítményünk van, és összességében 24.143 megawattnyi energiát termelünk, különböző turbinák, szélerőművek segítségével, de vannak, vannak más létesítményeink is, itt vannak különböző egyéb adatok is, több mint 16 ezer megawatt energiát termelünk, tehát a szélerőműveinkben is több mint, és majdnem 5000 megawattot egyéb létesítményekben, ami az ipari alapját illeti ennek a vállalati tevékenységnek. Itt különböző létesítményeink vannak, van Brazíliában, Kínában, Európában több létesítményünk. Az elmúlt öt évben több mint öt ilyen erőművet nyitottunk meg, megmutatja, megmutatják ezek az adatok, hogy mennyire is nemzetközi a jellege a mi vállalati tevékenységünknek. Ez fontos. 2003-ban a megtermett megavatnak a 89%-a Spanyolországban lett eladva, 2011-ben azonban megfordult ez a viszony, és a több mint 90%-át a megtermelt energiának Spanyolországon kívül értékesítjük. Mert láthatják itt, hogy 15%-a az eladott energiának, a vállalatunk által megtermelt és eladott Amerikán, energiának Latin Amerikában kerül eh, értékesítésre. Ez a körülbelül 24 ezer megawatt, eh, ami világszerte megtermelődik, ez hatalmas eh, forrása a széndiokszid kibocsátásnak hatalmas megtakarítás jelent a széndiokszid kibocsátás területén. Közép-Amerikában ezzel kapcsolatban is hoztam magammal számokat, hogy mennyi megavatnyi energiát termelünk meg. Már beszéltem ezt megelőzően Honduras eh, miniszterelnök helyettesével és nagykövetével, és közösen megállapítottuk, hogy ez egy nagyon fontos projekt ott a régióban. Ezek a projektek fontosak Latin Amerika számára, hiszen például Honduras energia szükségletének mintegy 80%-át biztosítják, fedik le. Tehát egy rendkívüli energiaigényt képesek le, lefedni, képesek biztosítani, és ezzel kapcsolatban a Gamezának a régióban további tervei is vannak. Még van egy kis időm, éppen ezért még röviden elmondanám azt, hogy mit is jelent számunkra ez a megállapodás. Ez az együttműködés terén egy újabb előrelépés számunkra. A Gamesa már egy nagyon is érett vállalat, amire rendelkezik képviselettel a régióban, de szeretné a jelenlétét Közép-Amerikában tovább növelni, illetve konszolidálni, és előkészítjük annak az útját is, hogy újabb kezdeményezésekkel éljünk a térségben. Ennek érdekében természetesen azonos jogi keretekre, közös politikára, átláthatóságra és bilaterális megállapodásokra van szükség, amelyek támogatják a beruházást, azoknak a biztonságát, támogatják a tevékenységünket, és lehetőséget biztosítanak úgy közép, mint hosszú távon a tevékenységünknek a bővítésére. Tehát fontos, hogy a párbeszéd és a kooperáció eh, az működjön, és nemzetközi szinten közös megoldásokat találjunk Gameza és a hozzá hasonló vállalatoknak a terjeszkedésére, az előrelépésre azokban az országokban, amelyeket a jelenlévők képviselnek. Természetesen ez minden jelenlévőt érinti, mindenkinek gondoskodnia kell a növekedés segítő lépésekről, a megújuló energiaforrások támogatásáról, fontos, hogy megfelelő beruházási politika, energiapolitikai keret alakuljon ki, és olyan világos politikára van szükségünk, ami támogatja a beruházásokat. Most nagyon sok ország próbál érett eh, és újszerű technológiákra építeni, így például a szénenergiára. Ezt teszik már itt az Európai Uniós országok is. De hát még nagyon sok a tennivaló, nagyon sok a lehetőség is egyben a továbbfejlődésre ezeknek a tiszta energiaforrásoknak a területén. Vannak projektek, amelyek támogathatóak ezekben az országokban olyan hálózatfejlesztési termelési projektek, amelyek segítenek elérni majd a fenntartható fejlődésre kapcsolatos céljainkat, és a világ szerte vállalt kötelezettségeknek a betartását is biztosítják. Ennyit szerettem volna elmondani egészen gyorsan, tehát Gamezától érkeztem, ezt a vállalatot képviselem a mai fórumon, és szerettem volna megmutatni, milyen fontos az ilyen vállalatok számára, mint a Gameza az, hogy egy ilyen megállapodás születik nagyon reméljük, hogy tehát a lépések azok tovább mennek majd, és egy jó lehetőséget biztosít a megállapodás mindannyiunk számára. Ne. Köszönöm szépen. Következő felszólaló a közép-amerikai civil társadalom képviselője, Amanda Cruz, a Kodesszétől, Hondurásból. Honduras Szociális és Gazdasági Tanácsának a képviselője. Ez a Kodesze, mint rövidítés. Amanda, hol ül? Jönni szó. Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt képviselők, olyan helyről érkezem, ahol az emberek szívesen dolgoznak, a demokráciának hagyományai vannak, és humanista elveket követünk. Ugyanakkor a helyzet erőszakos fokozódik az erőszak, és egyre inkább kivagyunk téve a gyilkosságoknak. Az ország demokratikus berendezkedése érzékeny, sérülékeny, büntetlenség érvényes nálunk, és a korrupció volt egy államcsíny három évvel ezelőtt, már júniusra három év eh, telik el, és ez hozzájárult a szociális válsághoz. Erre még mindig nem tudtunk megoldást találni. Azért jöttünk el ma az Európai Parlament elé, hogy a társadalmi megállapodásról beszéljünk. A megállapodást kafta plusznak fogom nevezni. A megállapodás eh, az alapja a tárgyalásoknak, az Európai Uniós tárgyalásoknak az Európai Uniónak valóban több előnyt biztosít a, a saját cégei számára ez a megállapodás. Tudom, hogy most nem erről kellene beszélnem, de szeretném elmondani, hogy az utóbbi öt év azt bemutatta, hogy a megállapodásoknak valójában milyenek a hatásai. Mindig az eredetileg megcélzott hatásokkal ellentétesek a hatások, legalábbis ez a tapasztalatunk. Ezért jelen esetben is valószínűleg érvényes lesz ez a tapasztalat. Ma délután csak néhány ilyen fontos témát szeretnék említeni. Statisztikai adatokkal fogom alá támasztani a mondani valamat. Az első téma az aszimetria. Egyetemű, hogy három szinten érvényes az aszimetria régió, régió között, országon belül és országok között. Az aszimetriák tekintetében a következőket állapíthatjuk meg. Az aszimetria megerősíti az európai kereskedelmi kapcsolatokat, ahol a nyersanyag export érvényes elsősorban részünkről, és a készipari termékeket importáljuk. De hát hogyan tudjuk fejleszteni a régiónkat csak gyümölcsezöldséggel, dióval? Ilyen export modell a cél, ez eddig nem volt sikeres. Második megjegyzésem. Közép-Amerika hátrányos helyzetbe kerül Európával szemben, és a helyzete romlik hiszen a me- európai mezőgazdasági szubvencióval állunk versenyben, és az nem volt tárgya a tárgyalásoknak. Harmadik megjegyzésem, környezeti sérülékenység és szociális hatás. Közép-Amerika az egyik legsérülékenyebb régiója az egész világnak. A társulási megállapodás még nagyobb nyomást fog gyakorolni a területeinkre kihasználják a vízforrásainkat, monokultúra fog még jobban terülni, terjedni például a mezőgazdaságban előállítható üzemanyagok céljából, extenzív kitermelés fog még jobban megerősödni export célból, ez az ásványi szektorra is igaz, és a légszennyezés is fokozódni fog. Vagyis árvizek fognak bekövetkezni, szárazság nyáron, a biodiversifikáció csökkenni fog. A hatásokból néhány előre látható, de nem mindegyik. Végül a fenntartható kereskedelmi fejezete a társulási megállapodásnak egyáltalán nem ad választ a negatív hatásokra. Van egy olyan fejezet is, amely kizárja a vitás ügyek tisztázását a fenntartható fejlődés témájában a társulási megállapodás, tehát nem egy kafta plusz, hanem inkább egy kafta mínusz. Harmadik fontos témám a foglalkoztatás és a vándorlás. A foglalkoztatás csökkent a városokban és a vidéken is. Ennek a bizonyítéka, hogy a kaftával a régiókban a lakosság nagy részére vonatkozóan nem növekedtek a munkalehetőségek, hanem csökkentek. Növekedett a munkanélküliség, sajnos. És ahol van munkalehetőség, ott rosszak a munkakörülmények. Akár 70%-át is eléri Közép-Amerikában a rossz munkakörülményekkel rendelkező munkahelyek aránya. A ilónak vannak erre vonatkozóan előírásai. Ha bármilyen előnyt akarnánk keresni, akkor ennek a e, megállapodásnak az előnyeit a szokásos régiós elit élvezte. Továbbra is növekszik a kivándorlás vidékről a városba, és a régión kívülre is. Hölgyeim és uraim, tisztelt európai parlamenti képviselők! A mi megközelítésünkkel szeretnénk azt megértetni, hogy nem akarjuk, hogy ratifikálják ezt a megállapodást, mert azt akarjuk, hogy fogalmazzák újra a szöveget, hiszen legalább annyi előnyt kell, hogy mi is kapjunk a megállapodásról, mint amennyi hátrányt okozott a pénzügyi válság. A befektetésre igaz ez, garantálni kell a nemzetközi standardok tiszteletben tartását a gazdasági, szociális, kulturális jogok területén. Biztosítani kell azt, hogy a környezet védelmi feltételek teljesülnek, és széleskörű szociális vitát kell lefolytatni mindkét régióban a témáról. Gazdasági, szociális és kisvállalkozói szempontból, itt most szövetkezetekre gondolok, kis vidéki mezőgazdasági vállalkozásokra, ebből a szempontból, az ő szempontjukból olyan üzenetet szeretnénk önöknek átadni, hogy felhívjuk a figyelmüket arra, hogy a békéhez, a demokráciához nagymértékben hozzájárultak Közép-Amerikában, és ezért azt kérjük, hogy a önök feladata terjedjen ki a gazdasági területre is. A forrásainkat a lehető legjobban szeretnénk kihasználni, ezért kérjük az Európai Parlamentet, hogy vállalja humanisztikus és demokratikus felelősségét a mi lakosságunkkal szemben is. Elnök. A SZEPÁL részéről a Latin-amerikai Gazdasági Bizottság részéről még lett volna egy felszólaló, de sajnos nem tudott eljönni. Viszont küldött nekünk egy videó üzenetet. Sajnos késésben vagyunk, úgyhogy úgy döntöttem, hogy a videót az itt jelenlévők számára el fogjuk juttatni. Így mindenki meg tudja ismerni az üzenetet. Most visszatérek a szakbizottság tagjaihoz. A közép-amerikai munkacsoport tagjait fogjuk először meghallgatni. Két tagot már meghallgattunk, úgyhogy most a többi tagnak van lehetősége felszólalásra. Kezdjük Emma McCarkin-nel, ECR, önél szó. Első alkalom, hogy felszólal itt a szakbizottságban, ugye? Igen. Welcome. Köszönöm a szót. Üdvözlöm, biztos úr, és köszönöm, hogy eljött hozzánk. Én új vagyok itt a szakbizottságban, várom az együttműködést. Nagyra értékelem, hogy eljött hozzánk a dialógus keretén belül. Köszönöm az előadóknak ezt a nagy lelkesedést és szenvedélyt az Európai Uniós együttműködés keretén belül. Ez pozitív megállapodás lesz számunkra. A biztos úrnak tenném fel közvetlenül a kérdést. Az eddigiek alapján hogy érzi, mi a helyzet ezzel a megállapodással? Gazdasági vagy pilot, politikai jellegű inkább? hiszen inkább kereskedelmi pillére támaszkodik, nem politikaira. Ezen kívül konkrét kérdéseim is lenne az EU alkoholiparát illetően. Hallottuk, hogy bizonyos importtarifák eltűnnek, de nem tudom, tudná nekünk mondani valamit azzal kapcsolatban, hogy biztosítson minket arról, hogy a diszkriminatív um, the EU will reinforce the recognition jövedéki adók is eltűnnek. És mi a helyzet az oltalom alatt álló véd, ö, földrajzi jelzésekkel? A skót viszkire gondolok itt, úgyhogy ha ezzel kapcsolatban válaszolna, köszönöm. Köszönöm szépen. Az ECR, az Európai Konzervatívak és Reform ö, frakció. Most Janik Zsadó következik a zöldektől. Köszönöm, elnök úr, köszönöm minden hozzászólónak a mondandóját. Nagyon jól megfogalmazták az előttem szólók, amikor erre a megállapodásra gondolunk, és főleg amikor aláírják az emberek, azt mondják, hogy csak előnyök vannak, amik ebből származnak. Mindenki pénzt fog keresni sokat, ugye a növekedés, az export, a fejlődésnek köszönhetően. De sajnos tudjuk, hogy a valóság más. Nos, nem akarom azt mondani, hogy a megállapodással mindenképpen pénzt fognak veszíteni, de nyilván lesznek a realitásoknak megfelelően előnyei, és hát lesznek majd olyan árak is, amit meg kell fizetni értük. Nos, a nehéz ö, ö, gazdasági, ö, szociális, politikai ö, körülmények között élő ö, országokat szeretném hallani, hogy ők hogyan kezelik majd ezeket a költségeket ö, a megállapodás miatt, amikor ott lesz majd a tejkvóta kérdése. Úgy gondolom, hogy ez az európaiak számára jó, de mi a helyzet a közép-amerikai tejtermelőkkel? Nekik is jó lesz ez? Aztán majd, hogyha az önök közbeszerzéseihez hozzáférnek. Tudják, egy olyan nagy ország számára, mint Franciaország számára most a köztesek elnök, aki liberális konzervatív, azt mondja, hogy nyilván liberalizálni kell a közpiacokat, hogy a vállalatokat segítsük. Hát szeretném tudni, hogy önök hogy akarják a vállalatokat segíteni. Hogyan fogják kezelni ezt a nagy nyitott piacot? Mindannyian említették, sőt kellett volna említeniük, főleg az e- Európai Parlament előtt az emberi jogok, a szociális és a környezetvédelmi kérdéseket. Én szeretném tudni, hogy önök hogyan indokolják saját állampolgáraiknak, és hogyan lehet ezt az Európai Parlament szintjén megindokolni ezt a fenntartható fejlődés fejezetet, illetve azt az egyet, amit nem lehet majd megfogni, mert ugye azt mondjuk, hogy a kereskedelmi és gazdasági kérdések fontosabbak, mint az emberi jogok, a szociális és a környezetvédelmi jogok. Végezetül a biztos úrhoz szólnék. Panama. hát többé-kevésbé adóparadicsomnak tekintjük. Hát szeretném tudni, hogy hogyan kezelik ezt a tárgyalást, amikor ugye nyilván ott van a banki titok kérdése, hogyha például a Panamába irányuló átitalások esetén Európának lesz-e hivatalosan lehetősége a banki titok felfedésére Panama vonatkozásában? Köszönöm. Köszönöm szépen, az Európai Egyesült Baloldal. Helmut Scholz. Azt nagyon sok kérdés van, amit ma még meg kellene, vagy meg lehetne beszélni, de hát sajnos az idő az tova illan, éppen ezért néhány lényeges kérdésre, pontra koncentrálnám a hozzászólásomat. Nagyon is úgy gondolom, hogy a szociális, politikai és gazdasági valóság úgy az Európai Unióban, mint a közép-amerikai régióban a mérföldkő kell, hogy legyen, amikor az eredményeknek az értékelésére, tehát egy ilyen megállapodás alapján tett intézkedések értékelésére gondolunk. Egy kérdés a biztoshoz először is. Tudjuk, hogy az Európai Unió polgáraival szemben is meg kell magyaráznunk, és meg kell védenünk ezt a megállapodást. Hogyan magyarázom el egy görög polgárnak, vagy egy portugál polgárnak, vagy éppenséggel egy spanyolnak a jelenlegi gazdasági strukturális válság idején, hogy mi az előnye ennek a megállapodásnak. És a G20-as csúcson ugye úgy döntöttek, hogy egy átláthatósági nyilvántartást akarnak felállítani a pénzügyek, pénzügyi tranzakciók számára. Éppen ezért kicsikét csodálkozom, hogy ebben a megállapodásban egy pontosan ellentétes tendenciát látunk beépítve, mint amit a G20-ak, illetve mi magunk is a megfelelő jelentésünk megfogalmazása során itt egy jogalkotási folyamatban az Európai Parlamentben elhatároztunk. Tehát úgy gondolom, hogy a 195-ös cikke harmadik bekezdése szerinti feltételeknek nem teszünk eleget. A közép-amerikai országok képviselőihez lenne még néhány kérdésem. A megállapodás által nem alakul ki egy rendkívül e- extenzív termelés a különböző biomasszához tartozó növényeknek és a cukornádnak, hiszen ezeknek az exportja növekedni fog Európába. Hogy néz ki a helyzet, milyen kihatása van ez a élelmiszertelmelésre, a helybeli állakra, általában az élettérre, a benszülött népcsoportok életterére és a környezetre ott a helyszínen milyen konkrét hozzájárulást eh, várhatunk a bizottságtól annak érdekében, hogy támogassák Közép-Amerikát a kereskedelmi kapacitás kiépítésében. Vannak ezzel kapcsolatban eh, további eh, kifizetések majd, vagy, vagy a résztvevőkre bízzák ennek a kialakítását. Voltam Guatemalában, onnan is érkezett ide egy képviselő, ott egy csúcsra került sor, és Guatemala elnöke ott azt javasolta, hogy a kábítószerekkel való kereskedelmet Közép-Amerikában legalizálják, és védjék meg a helyi lakosságot a Mexikóból kiinduló erőszaktól. Mindenki tudja, hogy milyen rendkívüli súlyos következményekkel jár a drogháború a helyi társadalmi fejlődésre. Úgy gondolom, hogy sikerült meggyőzni az ottaniakat, hogy az Európai Bizottság által támogatott helyszíni projektekkel kell kísérletet tenni arra, hogy az iskola után a fiatal embereket rögtön bevigyük a délutáni foglalkoztatásba, és így legyenek kitéve annak a vezének, hogy a drogkartelek áldozatává válnak. Ha azonban nincsenek munkahelyek, hogyha nincsen e, szociális nyomon követése az iskolából kikerülő generációknak, akkor nyilvánvalóan ennek a veszélynek ki vannak téve a fiatalok, tehát a drogoknak a legalizálása is egy ebbe az irányba tett lépés, egy ilyen megközelítés. E, a bilaterális Európai Unióhoz fűződő kapcsolatokban hogyan értékelik ezt a kezdeményezést, ezt az elhatározást? Ez lenne a kérdés. És hogyan veszi ezt figyelembe a megállapodás? Talán lenne még egyéb kérdés is, de most ennyiben hagynám a dolgot. No, Just a question. Uh, no, you have, no, the first question. I, I didn't know what the, I didn't ah. understand the first question. commissioner has not a biztos úr nem értette meg az első kérdést. Soc nem értem az első kérdését. Azt mondta, hogy ez az első kérdésem, de aztán nem hallottam, hogy föltette volna a kérdést. Meg tudná ismételni? g 20 több átláthatóságot kértek. A bankok esetében a felülvizsgáló vagy felügyeleti hatóságok megerősítését. A 195-ös cikk harmadik bekezdése szerintem pont az ellenkezője ennek a G20-as ajánlásnak például tőke ellenőrzés nem e- megengedett, a tőke szabad mozgása a fogadó ország szabályai szerint engedélyezett. Ebben az irányban itt nincs, ele, nincs ellentmondás a megállapodások és iránymutatások, amelyeket az Európai Unió más országokkal együtt, úgy például a G20-akkal együtt meghatároz, és a konkrét társadalmi megállapodás tartalma között. Okay, let's uh, listen to Catherine Beard. Catherine Beard az ALDE frakció képviseletében, ő az utolsó hozzászóló a szakbizottság részéről. Köszönöm, elnök úr. Tudom, hogy kevés az idő. Rövid leszek, bár több témát szeretnék említeni. Nagyon értékes volt az a hozzászólás, hogy ez most politikai vagy gazdasági megállapodás. Olyan sokat hallottunk a kapcsolatok megerősítéséről, építéséről, a regionalizáció támogatásáról. Szerintem ez politikai. inkább politikai, mint gazdasági megállapodás. Nagyon örülök annak, hogy a biztos úr újra megerősítette hogy a megállapodásban jó környezet védelmi szabályok vannak. Ma együtt ebédeltem egy Egyesült Királyságbeli környezetvédelmi díjazottakkal. Nagyon jó volt a prezentáció arról, hogy egy 12 éves gyerek tartott egy beszámolót arról, hogy az ő a gyerekeinek hogyan szeretné átadni a világot, és nagyon agályosnak tartotta, hogy fogyasztjuk a planétát. Helyi élelmiszerre gondolt, ahogy az élelmiszer milyen sokat közlekedik a világban, és fenntarthatatlan ritmusban fogyasztjuk a világot. A kereskedelemre szükségünk van, üdvözlöm a kereskedelmet. De ha egy 12 éves nem csak egy 12 éves európai fejével kell gondolkodnunk, hanem egy 12 éves közép-amerikai gyerek fejével is. Mi lesz a világgal? Vannak fenntartható fejlesztési záradékok, beszélhetünk a fenntartható fejlődésről, stb. De mit is jelent ez valójában? Korábban egy másik meghallgatáson felmerült az, hogy a fenntarthatóság ugyanazt jelenti-e Európában, mint mondjuk Guatemalában. Lehet, hogy egy külön meghallgatást kéne szervezni arról, hogy mit is jelent az, hogy fenntartható Folyamatosan ismételjük ezt a szót, de talán tisztáznunk kéne hamarosan, hogy mit is értünk ez alatt. Nagy örömömre szolgál, hogy kötelező feltételek szerepelnek itt, például a civil társadalmat be kell vonni. De európai parlamenti képviselők milyen biztosítékaink vannak arra, hogy a civil társadalom ez egy szabad társadalom. Ismerem például a kanadai, kolumbiai megállapodást, és ott például a sajtószabadság szerepel a megállapodásban. Nem tudom, hogy a bizottság gondolkozik-e azon, hogy ezt is bevegyük. Európában az hozzászoktunk kis ügyes cégek részéről az agresszív beruházókhoz, befektetőkhöz ezt szabályoznunk kellene itt Európában, a saját cégeinket, akik harmadik országokban lépnek fel. Dolgozunk az ilyen jellegű jogalkotási eszközökön, szociális felelősségen, stb. De felelősségünk van a tekintetben is, hogy a kisméretű vállalkozókat is védjük. Hallottuk a civil társadalom képviselőjét ma. Azok az agresszív módszerek, amelyeket az európaiak használnak, mikor megjelennek a világ olyan területein, ahol nem annyira szofisztikáltak a feltételek, a szabályok, például a kitermelő ágazatban, a mezőgazdaságban, fel, feladatunk, hogy ott is biztosítjuk a védelmet. Nem csak a saját cégeink miatt, hanem a 12 éves gyerekeink és a közép-amerikai 12 éves gyerekek érdekében is. Elnök, köszönöm. Ignacio Salafranca következik. Nem tagja a szakbizottságnak, de üdvözöljük itt. Előadója a külügyi szakbizottságnak ugyan erről a megállapodásról. Köszönöm szépen, elnök úr. A külügyi bizottság előadójaként szeretnék arra emlékeztetni, hogy itt egy társulási megállapodásról van szó olyan társulási megállapodás, aminek sokféle célja van. Eh, egyrésztről szeretné, hogyha a latinamerikai csapatok is a Bundesligában játszanának, abban a csapatban, ahol az Európai Unió is játszik. Tehát ezzel kapcsolatban kell döntést hozni, és a 27 tagállamnak és a bizottságnak ezzel kapcsolatban vannak tervei. A megállapodás lehetővé teszi azt is, hogy kiérlelődjenek a kétoldalú kapcsolatok, levált bizonyos több oldalú megállapodásokat is, és jó alapot képez a jövőbeni kapcsolataink építésére. A megállapodás figyelembe veszi az aszimmetriákat is, és meghatároz egy menetrendet arra, amely azt hivatott megmutatni, hogy a közép-amerikai termékek milyen menetrend szerint juthatnak be az európai közös piacra. Ezek az aszimetriák nem túl nagyok, és nem feltétlen kell ezektől megijednünk. Elnök úr, a megállapodás ugyanazok az elveken alapul, mint az európai szerződések. A kereskedelmet előnynek tekinti, előnynek nyilvánítja, megkísérli erősíteni a közép-amerikai versenyképességet, és megpróbálja megnyitni az európai piacot eh, az a közép-amerikaiak számára. Fontos a demokratikus záradék, ezt tudják azok, akik részt vettek a megállapodás kitárgyalásában. A demokratikus emberi jogi záradékokat minden ilyen hasonló megállapodásba beépítjük. Ez itt is megtörtént. Ugyanakkor nem szabad, hogy ez egy ilyen paternalista eszköze legyen az Európai Uniónak, a másik fél megregula, megregulázására, hanem ezeknek két oldalú kötelezettségvállalásokat kell tartalmazniuk mind a két fél számára. Döhögt biztosnak ugyanazt a kérdést tettem föl a saját bizottságomban, amit most tennék föl. Itt bizonyos fajta késlekedést láttunk ennek a megállapodásnak a továbbítása során. Most már két éve létrejött a szövegszerkezet, a mi szavahihetőségünk forog veszélyben, nem gondolja úgy, hogy a megállapodás hatályba lépésének határidejét azt le lehetne rövidíteni és növelni a hatékonyságát a munkánknak. A itt elhangzott megjegyzések fényében a külügyi bizottságnak azt fogom javasolni, hogyha az Európai Parlament eh, itt nem változtathat akár egy veszőt sem a szövegszervezeten, akkor is egy állásfoglalás keretében bizonyos szempontokat mutasson föl a megállapodással kapcsolatban, hagyja jóvá eh, a megállapodást, hiszen az az európai érdekét összességében szolgálja, és szolgálja a közép-amerikai érdekeket is. Ezt megmondták a közép-amerikai képviselők is. Köszönöm szépen. Mielőtt eh, megadnám a zárszó jogán a szót, először a biztos úrnak adok lehetőséget közvetlenül hozzá intézett kérdések megválaszolására. Köszönöm, elnök úr! Nos, el kell mondanom, hogy amikor az Európai Parlament egyes képviselőit hallgattam, az volt a benyomásom, hogy mielőtt kereskedelmi megállapodást tárgyalunk egy harmadik országgal, ezt az országot teljes mértékben meg kell reformálnunk. És csak utána lehet elkezdeni kereskedelemről beszélni velük. Ez az érzésem önöket halván, legalábbis néhányokat halván. Természetesen ez lehetetlen. A kereskedelmi megállapodások keretén belül azt próbáljuk elérni, hogy bizonyos elveket tiszteletbe tartanak, amelyeket beleveszünk a megállapodásba. Itt van például a fenntarthatóságról szóló fejezet, ellenőrzünk egy csomó mindent, erre megvannak a megfelelő eszközeink, és fel tudunk lépni, hogyha a dolgok elfajulnak. Azt viszont nem várhatják el tőlünk, hogy az egész világot saját képünkre alakítsuk, mielőtt elkezdünk bármiféle üzleti tevékenységet folytatni velük. De néha én úgy érzem, ezt várják el tőlünk. Tényleg arról van szó, hogy hiszik, avagy sem, hogy a kereskedelem növekedés és fejlődés motorja lehet. Én hiszem, ami viszont nem tetszik nekem, hogyha a vállalatainkat kalózoknak tüntetik fel, amelyek megjelennek ezekben a szegény országokban. Igen, támogatom az olyan jellegű ö, jogszabályokat, mint a Lloyd Frank féle. Ö, én magam is ö, eljárok például a ö, szolgáltatási lánc ö, terén, tettem már ilyen jellegű intézkedéseket, de nagyon kevés olyan üzleti tevékenység folyik a világon, amelynek keretén belül nem várnak el az emberek valami jövedelmet vagy nyereséget. A lényeg az, hogy megfelelő egyensúlyi helyzetet teremtsünk. De nem hiszem, hogy úgy, ahogyan ezt néhányan ma megfogalmazták. Ami a konkrét kérdéseket illeti. Zsádó úr például az adóra ö, utalt. Ez társulási szerződés. Az adó politikai és vállalati szempontból merül fel, de kereskedelmi szempontból nem, ez teljesen logikus. A többi megállapodásban is így van ez, amely kereskedelemmel foglalkozik, nem kereskedelmi kontextusban, hanem politikai aspektusban jelenik meg a megállapodásban. Egyébként eltekintve a társulási szerződéstől Panama pillanatnyilag a kettős adóztatásról is tárgyal, illetve ír alá megállapodásokat tagállamokkal. Úgyhogy nem a kereskedelmi részben jelenik ez meg. Elhangzott egy kérdés arról is, hogy a társadalási szerződésnek mik az előnyei az EU számára. Ezt megpróbáltam elmagyarázni a bevezetőmben, nem hiszem, hogy az elnök úr megengedi, hogy megismételjen mindezt. Specifically on, on, on whiskey, which uh, seems to be of... Uh, Ami a viszkit illeti, úgy tűnik, hogy ez McClarkin asszony érdeklődését keltette föl elsősorban. Panama nagy importőre az európai viszkinek, és ennek a viszkinek 70% az EU-ból származik, nagy része Skóciából, és ez liberalizálásra kerül a, a megalapodás hatályba lépésével. És hat év elteltével az összes többi ország is liberalizálni fogja piacait, ez áll a megállapodásban. felvetett még egy másik problematikát is. Létezik egy rendszer az oltalom alatt álló földrajzi jelzések vonatkozásában. Nem az érintett országok jogszabályai változnak, hanem az oltalom alatt álló földrajzi jelzés feljegyzé, bejegyzését illetően, tehát alkalmazásilag az európai parlamenti ratifikációt követően a megállapodás alkalmazható. Ennek a feltételeit egyébként meg is tárgyaltuk közép-amerikai partnereinkkel. Egyetértek, hogy az időzítés problémás, de időközben Szalafranka úr elment, igen, eléggé szoros az ütemezés. Nos, a legnagyobb probléma itt a fordítás. Mert ezek a megállapodások rendkívül hosszúak, több ezer oldalt ölelnek fel, sőt, 23 hivatalos nyelvre kell lefordítani az Európai Unió 23 hivatalos nyelvére. Úgyhogy ez teljesen értelmetlen szerintem a ratifikáció előtt, a megállapodásokat előbb-utóbb le kell minden nyelvre fordítani, mert például a vámszerveknek gyakorlatban át kell őket ültetni. De akkor a vonatkozó fejezeteket is elég lenne lefordítani, de hogy az egész megállapodás teljes fordítása elkészüljön, és ennek eredményeképpen legalább egy évet többet kelljen várni a végrehajtásra, ez egyszerűen értelmetlen. De hát az Európai Parlamentnek kell ezen változtatni, mi nem tudjuk megváltoztatni, mi már elmondtuk ezt a tanácsban, és alahányszor felvetik ezt a kérdést, mindig ezt mondom, szerintem valami más megoldást kell találnunk, de ezzel kapcsolatban nincsenek véremes reményeim. Ami a fenntartható fejlődést és a kereskedelmet illeti. Ez a cím átlátható és átfogó ö, megállapodási ö, rendszereket ír elő, unilaterális alapon, pontos ö, eljárási lépésekkel, határidőkkel. Ezt a mechanizmust igen be lehet indítani, és a megállapodásban az is benne van, hogy hogyan Kolumbiával is. Elnök úr, még egy utolsó megjegyzést engedje meg. Azért támogatom ennyire ezt a megállapodást, mert ez az első példája egy olyan kereskedelmi megállapodásnak, amely egyrészt egy már érett gazdaság között, másrészt fejlődő gazdaságok között jön létre. Nyilván változó mértékű fejlettségről beszélünk itt. és hiszem, hogy kereskedelem segítségével el lehet érni, hogy fejlődjön egy ország. Persze, méltányosan kell kereskedni. És azt hiszem, hogy itt az Európai Parlamentnek fel kell vállalni a saját szerepét, akárcsak a bizottságnak. De amikor az eddigi elért eredményeket vesszük alapul, a kereskedelemnek köszönhető eredményekről beszélek, láthatják, hogy olyan rendszert kell választani, ahol mindkét szárnya ennek az elemnek működik. Szerintem ezt az üzenetet kellene tudnunk közvetíteni minél előbb. Köszönöm szépen. Köszönöm, Köszönöm szépen. Úgy gondolom, hogy a közép-amerikai oldalnak is meg kell adni a lehetőséget, hogy reagáljanak a felszólalásokra. Melvin Rodondó miniszterhelyettesnek adom meg Hondurasból a szót. Ő úgy is itt ül velünk, mint a közép-amerikai integrációs rendszer elnöke, és így az egész régió nevében tud szólni. Miniszterhelyettes úr, öné a szó, néhány percben kérem, hogy reagáljon a felszólalásokra. Gracias, señor presidente. Eh, Tomamos Köszönöm szépen, elnök úr. Természetesen eh, mi is observáltuk, hogy milyen megjegyzések hangzottak itt el, milyen problémákat mutattak fel a hozzászólók. Kétség kívül áll, hogy további párbeszédre, megbeszélésekre van szükségünk, de azt is tudnunk kell, hogy mi is ez az egyezmény, mi ez a megállapodás? Ez egy politikai, gazdasági és fejlesztési politikai szerződés, ami keretet teremt a jövőbeni beszélgetésekhez. Úgy gondolom, hogy elmondtuk eh, mi is itt ma az álláspontunkat, és a civil társadalom képviselőjei szóhoz juthatott, és eh, ez is mutatja, hogy most egy olyan stádiumba értünk, eh, amikor is megérett a helyzet a problémák nyílt megnevezésére és a kölcsönös párbeszédre. Figyelembe kell vennünk azt is, hogy a megállapodás számára világos vitarendezési eljárásokat kell kidolgozni, és ezek majd segítenek a problémák megoldásában, adott esetben olyan területeken is, amelyekre ma utalnak ez fontos Európa és Latin Amerika, Közép-Amerika számára is, és azt is elmondanám még azt, hogy az az út, amit eddig megtettünk, az egy rögös út volt, de a jövőbeni kihívások is nagyok még. Ezt mutatják a mai hozzászólások is. A gazdasági fejlődésünk jelenleg még nem fenntartható, gazdasági növekedés nélkül nem fenntartható, és a szociális növekedés sem lesz fenntartható gazdasági növekedés nélkül. Éppen ezért fontos az, hogy megkötjük ezt a megállapodást, mert hozzájárul egy integrált gazdasági növekedéshez, a stabilitáshoz és a demokráciához. Egy témáról beszélnék, amiről már korábban szó esett a megállapodást most nem olyan eszköznek kell tekinteni, ami minden ma felvetett problémára gyógyírt fog adni. Ez csak hozzá fog járulni ahhoz, hogy olyan keretek, terek jöjjenek létre, amelyekben eh, megoldásokat kereshetünk. Ezt üdvözli valamennyi részes fél. A az egyezmény által javítandó területekkel való foglalkozás és a ma elhangzott kérdésekkel való foglalkozás a jövő feladata. Ehhez nyit meg a megállapodás egy fontos utat, jó lehetőséget nyújt az előrelépésre. Megoldottunk már eddig is problémákat, és meg fogunk oldani a jövőben is, tehát az egyezménye, megállapodás egy teret teremt az eszmecserére mindkét régió számára. Köszönöm szépen még egyszer valamennyiüknek eh, a hozzászólásukat, és szeretnék köszönetet mondani azért is, hogy olyan problémákat is felmutattak, Eh, amelyek kell még dolgoznunk kell, amelyek megoldását még fel kell mutatnunk a jövőben. Köszönöm szépen. A meghallgatás lezárásaként visszadom a szót az előadónknak, Pablo Szávának, aki nem csak az előadónk, az EU és közép-amerikai kapcsolatokra vonatkozó témák esetében, hanem konkrétan a társulási megállapodásnak is előadója és egy általános kereskedelmi, szabadkereskedelmi megállapodásnak is előadója. Ahogy a biztos úr mondta, a megállapodásnak központi eleme ez öné a szó. Köszönöm szépen, elnök úr. Döhögt biztos úr, én is úgy gondolom, hogy ez a megállapodás egy fontos mérföldkő valamennyi vonatkozásban. Ugyanakkor egyetértek Szalafranka úr megjegyzéseivel, ami a megállapodás megkötése és a parlament általi elfogadása között telik el. Ez az idő túl hosszú, és a megállapodás talán nem is lesz emiatt olyan nagy a hatása, de tudatában kell lennünk az, annak, hogy például a Peruval kötendő megállapodásnak sokkal nagyobb a hatása adott esetben a vállalatok életére, mint ennek a megállapodásnak. Tehát rugalmasaknak kell lennünk, és fontos, hogy felgyorsítjuk a közép Amerikával kötött megállapodásnak a hatályba a lépését. Van egy tanulmányunk, amely a Business Europe-tól származik, és felmutatja ennek a megállapodásnak az előnyeit. Úgy gondolja, hogy pozitív lesz az európai vállalatok számára, és ez azt jelenti, hogy te, akkor a foglalkoztatás növelő hatással is járni fog. Nem tudom, hogy erről mit gondol a biztos, de a kereskedelem, a növekedésért elv alkalmazása mindenképpen pozitív lesz, nem csak a kereskedelmi partnerünk számára, hanem az európai gazdaság számára is. Hogy a konkrét szempontokat is említsek, amelyekről ma szó volt, néhányat emelnék ki. Az ASP Plus-nak a módosítása szükséges azért, hogy elérjük a megállapodás gyors ratifikációját. Biztosak lehetünk abban, hogy nem tudunk megfelelni minden időrenddel kapcsolatos elvárásnak, nyilván itt a közép-amerikai parlamenteknek is ratifikálnia kell a szerződés, de hát mindenképpen nagyon gyors ratifikációt eh, eh, kell szorgalmaznunk. Moreno úr az emberi jogi feltételeknek a kikötésével foglalkozott. Nyilvánvalóan ebből a szempontból a megállapodás nem feltétlen tökéletes, de hát egyetlen megállapodás se lehet tökéletes. Úgy gondolom, hogy a helyzet javulásán kell dolgoznunk a közép-amerikai régióban. A megállapodásban van egy emberi jogi záradék, biztos vagyok abban, hogy ez ösztönzőleg fog hatni arra, hogy a latin-amerikai emberi jogi helyzetet javítsák, és meg vagyok győződve arról is, hogy a megállapodás segítséget fog nyújtani abban, hogy a közép-amerikai munkavállalók helyzete is javuljon. Vannak olyan tanulmányok, amelyek azt mondják, hogy az Európából érkező vállalatok Latin Amerikában letelepedve jobb munkafeltételeket kínálnak az ott élőknek, mint a helyi vállalatok. Ez azt jelenti, hogy ez a megállapodás oda fog elvezetni minket, hogy az európai vállalatok ott a helyszínen majd letelepednek, és gyógyítólag fognak hatni a helyi munkafeltételekre. Közép-Amerikában. Refek az asszonynak a beszámolójával kapcsolatban vele csak egyet tudok érteni. Nyilvánvalóan a megújuló energiaforrások hatalmas potenciált jelentenek a régióban. A megújuló energiaforrások kulcsfontosságú tényezőt jelentenek a gazdaság növekedése szempontjából az villamos energia termelésben. Nagyon fontos, hogy itt erősítsük az együttműködést ezen a területen. Nagyon fontos az intermodalitás kialakulás, kialakítása ebben a szektorban is, és ahogy korábban már elhangzott, döntő az, hogy ez a szektor támogatni tudja a gazdaság beindítását, és hozzá fog járulni és a megállapodás hozzá fog járulni ahhoz, hogy ez a szektor is erősödjön. Úgy gondolom ebben mindenki egyet ért. Elhangzott az is, hogy ez a megállapodás a gyümölcsök és különböző, különböző magvas termények kereskedelme területén előrelépés fog hozni. Úgy gondolom, hogy itt a gazdasági diversifikáció támogató megállapodásról van szó, ez nagyon fontos eh, a régió számára. Nagyon is azon voltunk, hogy nem csak mezőgazdasági termékekre, hanem más nagy hozzáadott értékű termékekre is kiterjedjen ez a megállapodás, így például a mikrocsippekre vagy az idegenforgalmi szolgáltatásokra, és úgy gondolom, hogy ez a megállapodás mindenképpen esélyt jelent arra, hogy segítse a gazdasági diverzifikációt, és zárásképpen még azt is el szeretném mondani, én meg vagyok győződve arról, hogy a megállapodás jó esélyt biztosít a szociális kohéziónak az erősítésére ott a régióban. Köszönöm szépen, elnök úr, és szeretnék köszönetet mondani a mai fórum valamennyi résztvevőjének. Köszönöm szépen, szeretnék köszönetet mondani a vendégeknek, nem csak a prezentációt tartó vendégeknek, hanem a közép-amerikai vendégeknek. Nagyon büszkék vagyunk arra, hogy nyitottak vagyunk, meghallgatjuk a világ más részeinek a képviselőit is, kereskedelmi partnereinket. Átláthatóság és nyitott voltunkat. Most is biztosítottuk, kiváló volt az eszmecsere, nagyon jól hozzájárultak ahhoz, hogy minél többet tudjunk meg a megállapodás különböző aspektusairól. Ezzel le is zárom a meghallgatást, meghallgatást az EU közép-amerikai megállapodásról. 32-es napirendi pont. Please, uh, those who are leaving the room. Uh... Akik kimennek a teremből, kérem, gyorsan, csöndben tegyék meg, még nagyon sok feladatunk van a mai napra. Please, distinguished guests. Tisztelt vendégek, azért hívtuk meg őket, hogy önöket, hogy beszéljenek előttünk. Thirty-one, Manitoba. Thirty-two.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 Yes. Thank you. Köszönöm. Please do not take advantage. Kérem, ne használják ki, hogy ilyen nyugodt vagyok és türelmes. 31-es napi rendi pont. Folytatjuk az EU közép-amerikai kereskedelmi megállapodás tárgyalását, de most jogalkotási szabályokkal foglalkozunk, méghozzá a megállapodásban szereplő védzáradék a témánk. Ez egy belső jogalkotási munka, az Európai Unión belüli belső munka. Előadónk Jörg Leichtfried. Már is megadom neki a szót. Jörg, öné a szó. Kérem, vezess elő a témát. Köszönöm, elnök úr. Próbálok röviden fogalmazni. Kollégák általában azt mondják, hogy röviden fogok fogalmazni, aztán nagyon sokat beszélnek, de nálam nem ez lesz a helyzet. Szinte mindent elmondtam már a kollégáknak a korábbi vitában, úgyhogy tényleg röviden tudok fogalmazni következőkre koncentrálnék most. Védelmet kell biztosítanunk, főleg a távoli régiók, a periférikus régiók gyártói számára. Ezért az Agri Szabizottság javaslatait el tudom fogadni és támogatni tudom. Továbbá az Európai Parlament jogait próbáltam megerősíteni, és azt kérem az Európai Bizottságtól, hogy gyakrabban számoljon be arról, hogy mi történik, legyen intenzívebb a monitorozási tevékenysége. Ez az a két téma, amit viszonylag könnyű kezelni, és nem is ellentmondásosak ezek a témák. Továbbá Persze itt most már felmerül az, hogy a vézáradék záradéknak ez mennyiben felel meg. Szerintem megfelel. Úgy gondolom, hogy nem csak az üzleti érdekeket kell védeni, hanem egyéb érdekeket is védeni kell. A dolgozók védelmét konkrétan. Ez nem mindig ugyanaz, nem mindig egyeznek meg ezek az érdekek az üzleti érdekekkel. És ez mindkét oldalra érvényes kell, hogy legyen. Továbbá Próbáltam néhány olyan aspektust is bevenni, ami a KKV-kkal foglalkozik, gazdákkal, például biotermékek előállítóival, vagy tisztességes kereskedelmi termékeket előállítókkal. Viszont valami, amit még nem tettem meg, viszont módosító formájban fogom majd ezt megtenni. Foglalkozni kívánok a vízfogyasztással, ez egy fontos kérdés. Amennyire tudom, létezik egy állásfoglalás, vagy talán még egy ENSZ határozat, egy jogi kötelezettségekkel jelentős szöveg az ENSZ részéről, és ezeket szeretném átvenni ide is a védzáradékba, mert úgy tűnik, hogy Közép-Amerikában ez nagyon érzékeny kérdés. A formális kérdések tekintetében a módosító benyújtásának a határideje április 16-a, módosítók megtárgyalása április 25 vagy 26-a, szakbizottsági szavazás május 22-én vagy 23-án, és júli, júliusi plenárisra kerül majd a vélemény a jelentés tervezet. Ez a terv, majd meglátjuk, hogy hogy tudunk előre haladni. Nagyon Szívesen várok bármilyen javaslatot a tisztelt kollégáktól. Köszönöm szépen. Köszönöm. Jag. Kérdezem, hogy van-e hozzászólás. Clark úr a bizottság részéről. Uh, Mr. Muller will, will speak first. Uh... Először Muller úr fog szólni. Tisztelt úr, parancsoljon. Köszönöm, elnök úr megosztjuk a hozzászólásunkat a banán témáról a kollégám, én pedig általánosabb aspektusokról fogok szólni a védzáradék rendeletet illetően, illetve a jelentés módosítását, illetően Leitfried úr, Leitfried úr jelentésére gondolok. Először is köszönet a jelentésért, köszönet a sok munkáért ebben a témában. Szeretnék üdvözölni azt az elvet is, amely kisugárzik ebből az ebből a jelentésből, nevezetesen, hogy a bilaterális védzáradék rendeletben fogalmazottak követését. A módosítókat négy kategóriára oszthatjuk. Lechtfried úr is említette, vannak olyanok, amelyek a jelentésre, monitorozásra, felügyeletre, több információszolgáltatásra a bizottság részéről vonatkoznak, mások a szociális kérdésekre, a munkavállalók jogaira, a munkafeltételekre, körülményekre. És vannak olyan módosítók is, amelyeket az Európai Parlament és a döntéshozó folyamat kapcsán vetettek fel, illetve a, a banán stabilizációs mechanizmus aspektusába. Hestfield úr jelentésében rámutatott arra, hogy a koreai modellt szeretnék követni. A védzáradaki szabályzatban több szociális és környezetvédelmi kérdés vetődik fel, most is. A szociális környezetvédelmi munkaügyi kérdésekkel foglalkozó módosító indítványok a bizottsági nyilatkozatban találhatók, Hasonlóképpen utaltak itt az Európai Parlament szerepére a védzáradéki ö, felderítő munka kezdeményezését illetően. Konszenzus alakult ki, hogy egyetlen egy módosító indítvány sem kerülhet konfliktusba a szabadkereskedelmi megállapodásokra vonatkozó kezdeményezések terén. A banán stabilizációs mechanizmusra gondolunk itt, itt most a kollégámnak adnám át a szót, majd ha erre kerül sor, hogy ezt részletesen kifejtse. Vannak olyan módosító indítványok, amelyek több terhet jelennek, jelentenek az érintettekre Európában a végrehajtás szintjén. Ezen módosító indítványok következményeivel szembe kell néznünk. Ennek egyik példája a 14-es módosítóindítvány, amelynek értelmében az iparágnak, hogyha beindul a nyomozati folyamat, információt kell szolgáltatniuk a munkakörülményekről is. A koreai modell nem föltétlenül tartalmazza ezt. Végül, de nem utolsó sorban vannak olyan módosítendítványok, amelyek elfogadásával ö, óriási administratív teher ö, sújtaná nem csak a bizottságot, hanem az érinteteket is. Ez több jelentés és monitorozó követelményre vonatkozó módosító indítvány esetében igaz. Vannak olyan információk, amelyeket nem is a bizottságnak, hanem az érintetteknek kellene szolgáltatni, ezt ellenőrizni, A bizottságnak talán erre is oda kellene figyelni. Most nem akarok itt részletekbe menni, mert nincs elég időnk, de szívesen megvitatjuk ezeket, ha kívánják. A kollégám pedig most a banán témáról beszélne részletesebben. Köszönöm elnök úr a szót. Mind a peru-kolumbiai, mint a közép-amerikai megállapodásról szólnék, ez a következő napi rendi pont. Emlékeztetésképpen elmondanám, hogy a banán stabilizációs mechanizmus speciális védzáradékkal rendelkezik, amelyet felhasználhatjuk, hogyha nem stabil lesz a piac a megnövekedett import miatt. Az országokkal ezt olyan meha- mechanizmus keretén belül tisztáztuk, amely rugalmas lehet, gyorsan bevethető, szükség szerint, gyorsabban, mint a bilaterális záradék. Ez egy olyan korai jelző mechanizmus átmeneti időszakra. Azt hiszem, ebben egyetértünk, nevezetesen, hogy a végrehajtó rendelkezés nem ütközhet azzal a szöveggel és elkötelezettségekkel, amelyeket ezek a megállapodások tükröznek. Attól tartok, ez viszont kialakult azon módosító indítványok miatt, amelyek a banánmechanizmus alkalmazását kötelezővé tenni, vagy automatikussá, abban az esetben, ha egy bizonyos volument ez elér. A szabadkereskedelmi megállapodásokban ez nem volt benne, és ez konfliktust jelentene illetve újra kellene tárgyalni őket, ez pedig nem következhet be. A módosító indítványok még egy másik problémát is felvetnek. Ezen kívül a már létező el, kötelezettségeinknek is eleget kell tennünk a VTO keretén belül a Genfi Egyezménynek megfelelően, és az Egyesült Államokkal kötött megállapodás értelmében a megfelelő tarifarendszert alkalmaznia kell az EU-nak, és az ilyen jellegű automatikus védzáradék, amelyeket a módosítványok javasolnak, de facto kvótát jelentenének. Ez nagyon kényes terület lenne a VTO tagok között. Úgyhogy elnök úr. Ezért fordulok az intához. El kell kerülnünk olyan módosít indítványok benyújtását, amelyek a szabadkereskedelmi követelményeinknek és kötelezettségvállalásunknak, vagy pedig a multilaterális banánkvótáknak ellent mondanak. A banán kényes terület, mint termék, és ezt tükrözik a módosító indítványok is. Szerintünk ezt már teljes mértékben figyelembe vettük azzal a tényel, hogy egyik ö, szabadkereskedelmi ö, megállapodás sem liberalizálja ezt. Csak csökkenthető a tarifa 2020-ig. Ez az a védelem, ami ö, előirányzott, ö, illetve az átmeneti időszakban használható mechanizmus. Elnök úr, még egy gondolat, és ez az utolsó. Vannak olyan módosítók is, amelyek azt javasolják, hogy a monitorozási kompenzáció rendelkezésre álljon az EU termelők számára a szabadkereskedelmi megállapodásokban vállalt kötelezettségek miatt. Megint csak nem szabad elfeledkeznünk arról, hogy az európai banántermelők kompenzációja a 2006-os reformban a piaci rendelkezésekben már megtalálható, ezért a következői megállapodásokban nem vehetünk be ilyesmit úgyhogy elképzelhetetlen az, hogy további kifizetéseket indokoltá tehessünk ilyen vagy jövőbeli kereskedelmi megállapodások miatt. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen! Mielőtt az előadónak adnám meg a szót, szeretnék rákérdezni egy témára. Tízes cikkben az szerepel a bizottsági szövegben, hogy komoly romlás, mint a védzáradék aktiválásának a feltétele. Az 5 és 10-es előadó és előadói módosító indítvány is foglalkozik a témával. Tudnának adni erre egy pontos definíciót, hogy mi az, hogy súlyos romlás és súlyos romlás veszélye? Köszönöm, elnök úr. A súlyos romlás, súlyos romlásnak a veszélye, ezt a WTO vétáradék megállapodásból vettük át, úgyhogy egyértelműen definiált koncepció. Nem túl pontosak maguk a szavak, de a a szempontjából egyértelmű a jelentésük. Hogyha megnézzük azt, hogy súlyos romlás, ez a kifejezés kicsit kevesebbet jelent, mint súlyos megsértése, vagy súlyos sérülése. Tehát eh, súlyos romlás, súlyos sérülés tehát a súlyos romlás az a súlyos sérülésnél kevésbé erős megfogalmazás. Vagyis nincs annyi követelmény mögötte. Ennyit szeretnék erről elmondani, de még egyszer mondanám, hogy a távoli periférikus területekkel kapcsolatban használtuk ezt a kifejezést, úgyhogy valószínűleg nagyon kis társaságokra fog ez vonatkozni, ahol nagyobb rugalmasságra van szükség és a WTO által pontosan meghatározott terminusokat használtunk. Elnök, köszönöm, előadó. film Dank. Köszönöm szépen, elnök úr. A fogalom meghatározás esetében a bizottsági képviselőhöz csatlakoznék. Úgy gondolom, hogy ennek megvan a maga fontossága. És köszönöm szépen az ösztönzést. Úgy gondolom lesznek még módosító indítványok összességében. A jelenlegi helyzet szerint tíz darab, és azok már megmutatják, hogy mit tehetünk és mit nem. Egy-két dologra kitérnék, amit a bizottság említett először is a munkafeltételekre való hivatkozás. Természetesen a munkafeltételekkel való foglalkozás az nyilván munkával jár, több munkával, mintha nem kell azzal foglalkozni, de úgy gondolom, hogy ennek a munkának megvan az értéke, hiszen azok az emberek, akiknek dolgozniuk kell annak érdekében, hogy megkeressék a mindennapi betevőt, az ő ő szemszögükből ez fontos, és ez mutatja meg, hogy az Európai Unió milyen többletértéket biztosít az emberek számára, és az egyezmény haszna ezen mérhető le a számukra. Ami a banán nokat illeti, megértem, hogy a bizottság bizottság a módosító indítványok bizonyos részével nem teljesen elégedett és egy, nem ért azokkal egyet, erről lehetne vitatkozni, de én videkező álláspontot foglalnék el, és nem mondanám azt, hogy, hogy ilyen nem fordulhat elő. Úgy gondolom, hogy ha egy ilyen helyzet mégiscsak kialakul, akkor arról kell vitatkoznunk, hogyan szüntetjük meg ezt a helyzetet, de hát hogyha mi vagyunk a jogalkotók, és eh, hogyha mi így döntünk, akkor ezt tudomásul kell venni. Eh. Köszönöm szépen, Jog. Április 16-a 12 óra módosító indítványok benyújtásnak a határideje. Köszönöm. Következő napirendi pont. 32-es Európai Unió, valamint Kolumbia és Peru közötti kereskedelmi megállapodásba foglalt kétoldalú védzáradék és banánkereskedelmi stabilizációs mechanizmus végrehajtása. Előadó Bernd. Köszönöm szépen, elnök úr, a szót. Egy nagyon hasonló jogalkotási csomaggal van itt dolgunk, mint a védzáradék esetében a közép-amerikai régióval kapcsolatban. Ennek megfelelően az általán beterjesztett módosító indítványok nagyban hasonlítanak a Jörg Leifried által beterjesztettekhez. A bizottság egy olyan jogalkotási csomagot terjesztett elő, amely nagy részében a védzáradék szabályozás mintájára a Dél-Koreával kötött megállapodás szabályozását tekinti mintátnak részt vettem én magam is ebben a folyamatban, és bizonyos dolgokat átvettünk abból az esetből. De úgy gondolom, hogy bizonyos pontokon a bizottság túl kevés mozgásteret, túl kevés használtak a rendelkezésre álló mozgásteret. Vannak, vannak területek, amelyekről szól a javaslat, de az a kérdés, hogy hogy egy ilyen vitatott, a civil társadalom ennyire vitatott egyezmény esetében nem lenne ez szükség a civil társadalommal való párbeszéd erősítésére. Éppen ezért azt javaslom, a hatások, az egyezmény hatásainak Európai Unión belüli vizsgálata esetében is, hogy folytassunk szervezett struktúrát, párbeszédet a civil társadalommal, és ezzel már át is térnék a második pontomra, ki az, aki tanácsat adhat a bizottságnak arra, hogy vizsgálatokat kezdeményezzen. Beszéltünk a dél-koreai megállapodásról, és ott az érdekelt feleknek a fogalmát meghatároztuk, és ez felöleli a szakszervezeteket, a vállalatokat is. Ők azok, akik vizsgálatot kezdeményezhetnek, és mi is és mi itt is ezt vezetnénk be rendelkezésként, így téve világossá, hogy a civil társadalom is szerepet játszhat olyan kérdésekben, amikor sérülnek az európai érdekek, és ott, ott haladhatja a szabát. És egy harmadik pont, amiről szólnék, az a kérdés, hogy a parlament itt cselekedhet-e. Úgy gondolom, hogy ezzel kapcsolatban Dékora esetében már heves vitát folytattunk. Mi parlamentként nyomon fogjuk követni az ezzel kapcsolatos fejleményeket, és a jogalkotói jogunkra építve támogatni fogjuk a folyamatot. És egy negyedik terület az a kérdés, hogy milyen kritériumok lépnek majd életbe Jörg Leisfried eset, jelentése esetében erről beszéltünk, a munkafeltételek, a szociális feltételek azok fontos kritériumnak minősülnek. A különböző jogsértéseknek az értékelésére a negyedik paragrafusban figyelni kell. És egy ötödik pont, ami Kórához képest feledésbe merült, az az évenkénti jelentéstétel. Én nagyon is kíváncsi vagyok arra, hogy tudjuk-e, hogy az egyezmény által mi változott, hogyan reagált arra a bizottság, vajon betartják-e Dél-Korea esetében a megállapodás feltételeit. Nagyon várjuk az eredményeket. Júliusban érkezik meg az első bizottsági jelentés ezzel kapcsolatban, és ebből fog majd adódni az is, hogy a parlamentnek cselekednie kell-e vagy sem. Ugyanakkor úgy tűnik, hogy a jelentésnek bizonyos ugyan a jelentéstételi részeket elfelejtett a bizottság átvenni a most tárgyalt javaslatba, ezt vezettem be 18. cikkeiről. Aztán utolsó pontként a banánok kérdése. Úgy gondolom, hogy a saját módosító indítványaimban nincsen egy automatizmus beépítve, itt tehát a bizottság által eh, elmondottak eh, itt, eh, mm, itt nem nyernek megerősítést. Én csak bizonyos ellenőrző és nyomon követési mechanizmusokat kívántam beépíteni. Ugyanakkor lenne egy kérdésem, amely a 24. számú módosító indítványhoz kapcsolódik. Már két évvel ezelőtt is felszólaltunk a banán kvóták bevezetése kérdéseben, hogyha a bevezetési adatok nem változnak, akkor az azt jelenti, hogy az első két évben nem kerül so semmire. Nem tudom, hogy ez az intézkedés megakotóinak szellemében van-e. Éppen ezért a 24-es módosító indítványt terjesztettem be, hogy biztosítsam azt, hogy a jog alkotás is figyelembe vegye a kvóta szabályozás jelenlegi állását. Köszönöm szépen. Köszönöm. Van-e megjegyzés? Az e- árnyék előadók esetleg? Nem? Senki? Pablo Szeba. Thank you, Chair. Köszönöm, elnök úr. trabajo que has eh, realizado. Köszönöm szépen, Bernd, az általad elvégzett munkát. Úgy gondolom, hogy a munkád a megfelelő irányba haladt. Ami a banán szektort illeti, mindkét jelentésben eh, foglalkozunk a bizottság javaslatával, elfogadjuk azt minimális módosítással, ami itt az évenkénti jelentés tételt és a 13-as paragrafusban a megváltozott bahánemechanizmust érintő eljárásmódokat érinti. Tehát ezeket a kis módosításokat még el kell végezni. Aztán van egy olyan módosító indítvány, amely azt javasolja, hogy a banán mechanizmusnak a mennyiségi aktiváló mechanizmusát módosítsuk. Úgy gondolom, hogy ez a 24-es módosító indítvány ellentmond az egyezmény eredeti szellemének, de ezt majd még tisztázni kell. Aztán itt vannak a kétoldalú záradékok, Eh, amelyek azt mondják ki, hogy a véd, védelmi záradékokat, védzáradékokat kell eh, bevezetni a fenntartható fejlődés biztosítására. Úgy gondolom, hogy a védzáradékok nem erre a célra szolgálnak, erre inkább a vita rendezési mechanizmus adhatna lehetőséget. Vannak aztán más módosító indítványok is. Nem tudom, hogy itt most a két egyezményt együtt tárgyaljuk, a két jelentést együtt tárgyaljuk, vagy sem, de én itt most mind a kettőről és mind a kettő kettőnek a védzáradékairól szólnék. Ezekben a munkavállalói jogokról, emberi jogokról, környezeti jogokról, szociális jogokról van szó a véd záradékok, ugyanakkor úgy gondolom, hogy nem a megfelelő terepet biztosítják ezeknek a kérdéseknek a rendezésére. a előzőekben tárgyalt eh, társulási megállapodás például az emberi jogok számára eh, tartalmaz egy védzáradékot. Vannak olyan módosító indítványok, amelyek a szerves biológiai termékekkel és a tisztességes kereskedelem kérdésével foglalkoznak. Úgy gondolom, hogy ezek olyan módosító indítványok, amelyeket nehezen tudunk támogatni, de hát nyíltak vagyunk a párbeszédre. Aztán ami az érintett felek fogalomnak a kiterjesztését érinti. Úgy gondolom, hogy a bizottságnak a fogalom meghatározása az érintett felekkel kapcsolatban már kielégítő, és nem tartanánk jónak, hogyha itt most egy taxatív felsorolásra kerülne az összes érdekelt fél, ami a vizsgálatot, ellenőrzést illeti, itt a munkavállalóknak és a szociális partnereknek a munkafeltételeit kell majd vizsgálni. Úgy gondolom, hogy erre nem térnek ki a védzáradékok. Úgy gondolom, hogy a mindenkori egyezményhez hozzá kell igazítani a védzáradék ezzel kapcsolatos rendelkezéseit. Ami a munkafeltételeket illeti, ez lehet, hogy kompra, kontraproduktív lenne, mert csak tovább bonyolítja egy ilyen egyezménynek a végrehajtását. A bizottság szolgálatainak, tehát meg kell vizsgálniuk ezt a kérdést, és el kell gondolkozniuk arról, hogy indokoltan bonyolítjuk-e tovább az eljárásokat, a vizsgálati folyamatot hiszen itt gyorsaságra, rugalmasságra, ügyességre van szükségünk a bizottság részéről, annak érdekében, hogy belátható határidőn belül lehet, hogy az árnyal vizsgálatait. Úgy gondolom tehát, hogy ez a védzáradék, ez a rossz irányba halad, ennél sokkal gyorsabban, rugalmasabban kell tudnunk cselekedni, hogyha a vizsgálatra kerül sor. Annak érdekében, hogy ezek a vizsgálatok a lehető leghamarabb lezáruljanak, már ha egyáltalán szükség van rájuk. Úgy gondolom, hogy a bizottsági szöveg tervezetben olvasható javaslat az elegendő, nevezetesen az, hogy a foglalkoztatással kapcsolatban információkat kell szolgáltatni. Hogyha pedig ezzel kapcsolatban e, további részletek érdeklik őket, akkor természetesen azokra kitérhet. Szeretnék köszönetet mondani a jelentéstevőknek az elvégzett munkáért e, nagyon szívesen beszélünk a még tisztázatlan vagy konfliktussal terhelt kérdésekről, és reméljük, hogy az összeset meg fogjuk tudni oldani. Mr. Schultz. Köszönöm, Schultz úr. Köszönöm, elnök úr, rövid leszek. Én is szeretnék köszönetet mondani az előadóknak, nagyon együttműködő és lelkes munkát végeztek. Úgy gondolom, hogy a monitorozási csoport kapcsolatos tapasztalat is nagyon sikeres. De azért lenne egy megjegyzésem, mindkét megállapodásra vonatkozóan, a közép-amerikaira és a másikra vonatkozóan is. Az a benyomásom, hogy lehet, hogy be kell venni pontos, konkrét monitorozási aspektusokat az emberi jogi, munkajogi, környezetvédelmi témák végrehajtásával kapcsolatban Miután meghallgattuk, miután végig hallgattuk a közép-amerikai képviselőket itt a meghallgatás során, úgy gondolom, hogy az Európai Uniónak fontos hozzájárulása lenne ez a tekintetben, hogy bizonyítjuk, hogy figyelembe veszük a nem kormányszervezetek, a civil társadalom képviselőjének az aggájait az Atlanti óceán mindkét oldalán, és ezért talán a közvélemény számára is jobban lehetne értelmezni ezeket a megállapodásokat. Clark úr, az előző jelentésével kapcsolatban említette a kvóták helyzetét. Megmagyarázná-e, hogy bármilyen fegyverek nem, ugye cukor és banán, szinte háborút folytatunk ebben a témában. Ez egy nem tarifális akadály? a VTO bíróság elé fog minket állítani. Vagy ez bilaterális megállapodásnál nem számít? Oh, chair, thank you for that. Köszönöm a szót, elnök úr. Nos, leegyszerűsítve, kötelező jellegű elkötelezettségünk van a VTO-n belül, hogy ne legyenek kvótáink a banán területén, és csak tarifáris rendszert alkalmazzunk. A javasolt módosítendítványok, amelyek automatikusá és kötelezővé teszik egy védzáradék esetén a tarifa növelést banán vonatkozásában, de facto tarifális kvóta, és ez a VTO keretén belül nem szabályos. Bilaterálisan is, amit elkötele, amire elköteleztük magunkat a partnereinkkel, illetve a vto n belül is, rendkívül komoly jogi és politikai problémákat okozna. David, Mr. David, yeah, David. Thank you very much, Chair. Köszönöm, elnök úr, a szót. Szeretném ezt a kérdést egy kicsit a saját szemszögemből vizsgálni, mivel bilaterális védzáradékokról beszélünk a banán terén. Először is gratulálni szeretnék Bert Langénak az elvégzett munkáért. Főleg a jelentése gondolok itt, ez tükrözi, hogy óriási tudásra tett szert a téma körében. Ezen kívül rendkívül szenvedélyesen követi nyomon a témát. De ennek a jelentésnek vannak olyan részei, amire már korábban is történt utalás, és nem a védzáradékokhoz tartozik, mint jelentendő terület, hanem ahhoz a jelentéshez, amit, amit nekem kell majd megírni a kereskedelmi megállapodásokról. Például a az emberi jogok tiszteletben tartása, vagy a monitorozás. Mindezek a témák sokkal inkább ehhez a területhez tartoznak. Úgyhogy azt hiszem a saját biztonságunkban is vannak átfedések a jelentéseket illetően, és ahogy Solc úr is említette az emberi jogok területét, erről van egy külön fejezet a megállapodásban. Erről konkrétan én is fogok szólni amikor majd a saját jelentésemről fogok szólni. Nagyon hálás vagyok, hogy emlékeztettek erre, de el tudom mondani, hogy már is készülőben van mindez. Parancsolj! Kicsikét csalódott vagyok, hogy a bizottság véleményét nem hallottuk, de biztos, hogy lesz még alkalmunk az eszmecserére még egyszer azzal a kérdéssel kapcsolatban, hogy mi van a fenntarthatóság kikövetelésével. A véd záradékkal kapcsolatos jelentés csak azzal foglalkozik, hogy megállapítsa, hogy a fenntarthatósági fejezetnek a megsértése az Európai Unión belüli kereskedelemre hatást gyakorol-e? Ez a kérdés. Nem akarunk arról a véleményt nyilvánítani, milyen a helyzet Kolumbiában, stb hanem azt akarjuk csak megnézni a jelentés keretében, hogy a kereskedelmi kapcsolatok az európai helyzetet változtatják-e, és éppen ezért a védzáradék alkalmazása szempontjából relevánsak-e. Úgy gondolom, hogy az egyéb kérdéseket a Dávid úr jelentésének keretében kell majd megvitatnunk, de mindenképpen el kell azon gondolkozni, hogyha túlzott túlzott szénbevitel érkezik Európába a bérdömping következtében, akkor ez az európai gazdaságon belül milyen rendkívüli következményekkel jár el. Tehát ez a más kritériumok mellett alkalmazandó további kritérium, adott esetben akkor ennek fényében is még meg tudjuk vitatni a módosító indítványokat egymással. Bent. Köszönöm, Bent. Módosítók benyitásnak a határideje április 6-a. Köszönöm. Uh, 33. 33-as napi rendi pont. Az egyrésztről az Európai Unió, másrésztről Kolumbia és Peru közötti kereskedelmi megállapodás. Mario David. Köszönöm szépen, Robert. Úgy gondolom, hogy ide azon írva, hogy első eszmecsere, de valójában bizonyára emlékeznek rá, és emlékszik elnök úr is, hogy az volt a terv, hogy a London School of economics kapunk információt ezen az ülésen. Ez viszont nem történt meg. Úgyhogy a következő ülésre próbáljuk megszerezni az ő megjegyzéseiket, véleményüket erről a fontos témáról. Természetesen mi már elolvastuk, és szeretnék is köszönetet mondani nekik az átfogó tanulmány elkészítéséért. A témáról már lefolytattuk a vitát, szinte minden kérdéssel jó magam is már foglalkoztam. Mindannyian tudjuk, hogy itt magas szintű politikai témáról van szó elsősorban, és a fejezetek nagy részre a kereskedelem tekintetében nem problémás, mint ahogy egyébként más szabadkereskedelmi egyezményeknél ez elő szokott fordulni. Úgy gondolom, hogy az emberi jogi, szociális jogok, munkajogi, fenntarthatósági fejlődési témákban nagy az egyetértés a parlamentben. Van egy másik téma, amit hangsúlyoznunk kell. Akár még a jelentésem előtt is, hiszen elnök úr jobban tudja, mint itt a teremben bárki. Szóbeli kérdést próbál benyújtani a plenáris elé. Biztosítanunk kell, hogy monitorozásra fog sor kerülni, olyan monitorozásra, amiben bízhatunk, és pontosítani tudjuk, hogy mit akarunk látni a monitorozás keretei között, amit a bizottság végez, amint a szabadkereskedelmi megállapodás hatályos lesz. Tudjuk, hogy az egyik országban a helyzet változik, új speciális védelmi program lépett életbe 120 millió dolláros értékben. Ez mostanáig nagyon sikeres volt, bár mindig sajnálatosnak tartjuk a haláleseteket, a gyilkosságokat viszont emberi jogi aktivisták, újságírók, senkit nem, aki a programon részt vett, senki nem szenvede semmilyen hátrányt, amióta a program létezik. És az ellenzékről is szóltunk a meghallgatáson, amit egyébként többek között Schulz szervezett elismertük az előrelépéseket, amik történtek, a Santos is elnök van hatalman. Az emberi jogi, illetve Human Rights Watch jelentésére is utalok a jelentésemben. Ez valamint az Egyesült Államok kongresszusi szövegére. A szabadkereskedelmi megállapodás Kolumbiával és az Egyesült Államokkal idén októbertől lesz hatályos. Ez többé-kevésbé egybe fog esni azzal az időponttal, amikor terveink szerint a plenárison szavazni fogunk a témáról. Még két megjegyzésem van. Hangsúlyoznunk kell a jelentésben az új intézményi törvényt, és szeretnék látni ennek a tényleges végrehajtását a hatóságok részéről és tá- tájékoztatnunk kell a parlamentet arról, hogy a kereskedelmi miniszterek és a nagykövetek találkozóján, vagyis a koreperen már zöld utat kapott a tagállami aláírás. Május 14 vagy 28-ára tervezték ezt a tanács és a korapörülésre, és a bizottság, valamint a két új partner júniusban fogja aláírni a dokumentumokat, úgyhogy egy kicsit később, mint ahogy az elején terveztük. Emiatt esetleg más határidőket kell majd javasolni a jelentés számára is. Bár mi mindig úgy gondoljuk, hogy szeptemberben tudnánk plenárisan szavazni róla. Elnézést, hogy a túl hosszasan beszéltem. Elnök. David. Köszönöm szépen, Dávid úr. Azt javaslom, hogy az Economics Kutatóintézetnek a tanulmányát hallgassuk meg, és a, és a gazdasági, illetőleg a fenntarthatósági megállapításokat fogadjuk meg. A tanulmány az mindenkinek ott van a dossziéjában. Nagyon örülök, hogy Vulkok úr a Land School of Economics-től ide látogatott. Önnek adom meg a szót. Uh, thank you, Chairman. Köszönöm, elnök úr, a szót. Kollektív tanulmányról van szó, én csak összegezném önök számára, hogy mit tartalmaz. Megpróbálom csak a fő címeket említeni, hiszen a jelentést már önök is látták. Először is. Nem régiók közötti megállapodás volt, bár az EU célja ez volt. Az a tény, hogy nem az, valószínűleg azért történt így, mert Kolumbia, Peru és az Andean közösség nem ugyanaz, akik fő kereskedelmi partnereikkel megállapodást kötöttek, és Bolívia és Ecuador között, aki inkább Bolíviahoz hasonlóan járt el. Ekvador jelenleg gondolkodik azon, hogy újra kezdjen tárgyalásokat. Tehát az a tény, hogy ez több fél által kötött megállapodás. Azt jelenti, hogy nem lesz rosszabb a regionális integráció az andeán közösségben, mint korábban. Nos, ami a gazdasági hatást illeti, vannak szerény jóléti hatásai is, nem akarok ebbre részletesen kitérni, benne vannak a jelentésben, de az EU exportőrök hozzáférhetnek, főleg Kolumbiában a piacokhoz, ahol a tarifák védelmi magasabb volt, mint Peruban. Jelentős potenciális előnyöket jelent ez a szolgáltatók számára is Európában, mert Kolumbia és Peru sokkal többet vállalt fel, mint amit a GATT eredetileg előírt, ami eléggé korlátozott mértékű volt. A megállapodás kompatibilis a WTO szabályokkal, a jelenlegiekkel, és ahogy már említettem, a közép-amerikai megállapodás kapcsán azoknak, akik jelen voltak akkor, a piac relatíve kicsi. Peru csak 42. helyen áll az EU exportja szempontjából, Kolumbia pedig a 44-en, de a kereskedelmi kapcsolatok megerősítése szempontjából az egész régióban végül is az EU szakpolitikáknak megfelelőnek kell tekinteni a jelentős piacokkal való tárgyalások terén. Az EU jelentős paritást ért el versenytársaival, például az Egyesült Államokkal, Kanadával, de Kínával is, mert Kína két oldalú megállapodást kötött Peruval, és nagyon érdekes a kínai megállapodást megvizsgálni, ugyanis eléggé átfogó megállapításról van szó a különböző árucikkekre, szolgáltatásokra, eh, szellemi javakra, beruházásokra kiterjed, mind a hozzáférés, mind pedig a beruházások védelme terén. Eh, ezen kívül megfelelő klauzával is eh, rendelkezik más latin-amerikai országokkal is sikerült ilyet kötnie Kínának. Ez megint csak további piaci hozzáférést jelent számára. Ami az egyensúlyt illeti, ha fogalmazhatnék így. Más szóval, hogy Kolumbia és Peru számára mik az előnyök. Ahogyan mindenki tudja, mind a kettőnél már nulla tarifa, a GSP Plus program keretén belül a létező tarifa, de további liberalizáció várható a banán, az asztali szőlő és a rák terén. A ratifikáció viszont nagyon fontos. További Európai Uniós hozzáférést a gsp keretén belül. Ami Kolumbiát és Perút illeti, a tarifák fokozatosan kerülnek liberalizálásra, nem azonnal. Ami a tejágazatot illeti, ez elég kényes terület, ugyanis az ártilalmi rendszer a továbbiakban is fennállhat. Aztán, ami a hibrid tervezést illeti. Kolumbia és Peru kizárhatja például az egészségügyet és a szociális szolgáltatásokat a közüzemi rendszereket, mint például a víz és a, a villamosáram szolgáltatást. Ezen kívül a szabályokat megalkotók a pénzpiacok integritását is biztosítják. A tőkemozgás liberalizációja bekövetkezik, de a 170-es védzáradék értelmében kivételes esetekben lehet ellenőrzést végezni. Végezetül vannak horizontális mentességek Kolumbia és Peru vonatkozásában, ahol továbbra is feltarthatnak olyan intézkedéseket, amelyek a jogokra, preferenciákra, szociális gazdasági szempontból kedvezőtlen helyzetben levő kisebbségekre vagy etnikumokra vonatkozik. Ahogy említettem, a megállapodás átfogó közbeszerzésekre, versenyre, az eredetre is kiterjed, és akárcsak a közép-amerikai megállapodás diagonális kumulációt tesz lehetővé a régióban. Ami a szellemi jogokat illeti, a tárgyalások során állandóan felvetődött az a kérdés, hogy a szabadalmak élettartamára nem terjed ki, végül is a kompromisszum az adatvédelemre 5 évet ér elő, ez kevesebb, mint amit eredetileg az EU szeretett volna, és újra megerősítették a rugalmasságot, az alapvető gyógyszerekhez való hozzáférés terén a dohai nyilatkozatnak megfelelően, ami az emberi jogokat, fenntartható fejlődést illeti. A közép-amerikai megállapodáshoz meg hasonlóan egy teljesen normális emberjogi klauza is van benne, ez pozitív kötelezettségeket tartalmaz, nem csak az érintett kormányoknak kell maguknak megfelelniük az emberi jogi feltételeknek, biztosítaniuk kell a kötelezettségek végrehajtását is a megállapodás keretén belül saját joghatóságuk terén. Nincs megfelelő testület, amely az emberi jogi kérdéseket monitorozza, ezt valahol máshol kell biztosítani ez pedig a Kereskedelmi Bizottság. Másrészt az emberjogi ö, rendelkezések végrehajtandók annak érdekében, hogy megfelelő intézkedéseket hozhasson bármelyik fél, ha megsértik őket. A kérdés persze az, hogy hogyan és mikor lehet ezeket az intézkedéseket meghozni. Ami a kényes kérdést illeti, nevezetesen hogy ha jóvá hagyjuk ezt a megállapodást, akkor mi a helyzet a túlkapásokkal az emberi jogok terén? Az ellenérv az, hogyha elfogadjuk ezt a megállapodást, akkor hatékonyabb nyomást lehet gyakorolni továbbra is az érintettekre, hogy továbbra is haladjanak a megkezdett úton, és tiszteletbe tartsák jobban az emberi jogokat. De ahogy a vitában is felvetődött, végül is a folyamat hatékony monitorozása a legfőbb kérdés. Ami a fenntartató fejlődésre vonatkozó rendelkezést illeti, ez bizonyos fokig az emberi jogi klauzával átfedésben van, főleg a Nemzetközi Munkaegyi Szervezeti Egyezményére vonatkozóan, tehát hatékonyabb monitorozási rendelkezésre van szükség a kereskedelmi és fenntartható fejlődése vonatkozó szakbizottságban, melyet részben föl lehetne használni azon emberi jogi kérdések monitorozására, amelyek a, a kollektív szerződések tárgyalására és a gyülekezési jogra vonatkoznak. Végezetül annyit szeretném még mondani, hogy ha elfogadjuk ezt a megállapodást, gyakorlatilag ez még csak az első lépés, a végrehajtás a legfontosabb, mind a kereskedelmi, mind a többi aspektus vonatkozásában, különös tekintettel az emberi jogokra és a fenntartható fejlődésre. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen a hozzászólást. Ez egy nagyon átfogó képet nyújtott a kérdésnek az implikációiról, megmutatta a megállapodás erősségét, de néhány gyengeségét is felmutatta. Most akkor megnyitom a vitát. David Martin volt az első, utána Krisztina lesz a második. Köszönöm, elnök úr. Rövid sem lenne az előadó számára. Üdvözlöm mindazt, amit elmondott. És igaza van, amikor azt mondja, hogy a papíron erős emberi jogi záradék van a megállapodásban. Ahogy a London School of Economic Studies bemutatja, igazából monitorozási mechanizmus nem létezik a megállapodásban. Nem tudom, hogy támogatná-e esetleg állásfoglalás formájában egy ö, olyan eljárást, ami azt hangsúlyozná, hogy az emberi jogi demokratikus témákban, még mielőtt a megállapodás hatályban lép, monitorozást kell lefolytatni. Ilyen bizottság már más, például a marokkai megállapodás esetében is felállítottunk, úgyhogy ez példa erre. De ott csak akkor állt fel a bizottság, amikor már hatályba lett a megállapodás. Szerintem jól lenne, hogyha párhuzamosan haladna a kettő dolog. Miért kezd monitorozási bizottság? Hogyha a normál szervekre hagyjuk, a kereskedelmi megállapodás monitorozását, akkor nem lesz civil társadalmi részvétel, és nem lesz ember, és az emberi jogi monitorozást ugyanaz a testület fogja végezni, amely az erőszakos felépéseket szervezi. Úgyhogy az áradékot üdvözlöm, de minél kevésebb a monitorozás, annál kevesebb a jelentősége a megállapodásnak. A GSP Plus esetében is sok emberi jogi jogsértés lehetséges, anélkül, hogy bármi történne miatt. Általánosban támogatom a szabadkereskedelmet. Kolumbia esetében, ha csak nem meggyőznek arról, hogy az emberi jogi helyzet javulni fog, akkor nem fogom támogatni. Köszönöm szépen. Kerstin. Yeah, this, this report... Köszönöm. A jelentés mindannyiunk számára a szívfájdalmat okoz. Jelentős lobbizás folyik, hatalmas a lobby tevékenysége mögött, főleg a civil társadalom részéről Kolumbia, környezetvédelmi csoportok, a kisebb hangok nagyon hangosak Kolumbia esetében. Nem hiszem, hogy egyedül lennék Az üzletemberek ugyanakkor most nem kopogtatnak az ajtómon. Bármilyen szöveget összeállíthatunk, de ha nem tudjuk, hogy végre is tudjuk hajtani, ahogy elhangzott az előbb is, akkor csak papír marad. A kanadai megállapodást említettem az előbb. A kanadai, kolumbiai szabad kereskedelmi záradékban például sajtószabadsági záradék szerepel. Ha nincs sajtószabadság, az országban, akkor az emberi jogi témákra, a jogállami helyzetre egyáltalán nem tudunk hatni. És valami olyasmit írunk alá, valami olyasmiben megyünk bele, ami nem jó a kolumbiai lakosoknak. Ami igazán aggályos számomra, hogyha feladjuk a monitorozást, még akkor is ahhoz, hogy a megállapodást elfogadják, 27 kézre van szükség a tanácsban. Elég, hogyha egy kéz azt mondja, tudjuk, hogy milyen nehéz 27 kezet fölemeltetni a tanácsban azért, hogy egy szerződést megszüntetsünk és ne fogadjunk el. Ez aggályos számomra. Hogyha lenne ez a monitorozás, jó lenne egy mechanizmus tényleg felállni, valami olyan módszert, amivel tényleg esetleg állásfoglalást tudnánk elfogadni a megállapodásra párhuzamosan. Mindenesetre agályosnak tartom a kérdést. Jan Zaradil lesz jetzt Ja, Jan Zaradil kap szót. Chairman. Uh... Köszönöm elnök úr a szót. Köszönöm a jelentést. Úgy gondolom, hogy a 12. oldalon van egy nagyon érdekes rész, összehasonlító elemzés hasonló megállapodásokkal, például az Egyesült a Kanadával, Kínával. És hogyha végigmegyünk az egyes tételeken, az egyes területeken, akkor megtaláljuk az EU-Kolumbia-Peru megállapodást. Itt pozitívum is felcsillan a többihez képest. Talán érdemes lenne néhány gondolat erejéig a legfontosabb részleteire kitérni, a többihez viszonyítva, a többi megállapodáshoz viszonyítva, amelyek úgy érzem az EU-Peru-Kolumbia egyezménynek nagyon jó potenciális lehetőségeket biztosítanak, és lehetséges jóváhagyási meg, beleegyező döntést, mert nem ugyanolyan szintűek, nem olyan minőségűek a, azok a megállapodások, amelyek még léteznek, úgyhogy ha egy-két gondolat erejéig összevetné ezeket. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen, további hozzászóló nincsen. Azt is látnunk kell, hogy hogyan boldogulunk el a hátralévő idővel, hiszen még van egy fontos napi rendi pontunk, de a jelentéstevőnek újra megadom röviden a szót. Thank you very much. Uh, Köszönöm szépen, elnök úr. Volt egy megjegyzés, arra vonatkozóan néhányan sajnálatosnak tartják, hogy ez nem egy régiós megállapodás. Én nem tartozom ezekhez. Én örülök, hogy csak Peruval és Kolumbiával foglalkozunk ebben a fázisban. Miután láttam például a Bolívia és Ecuadori ENSZ határozata kapcsolatos szíriai témájú szavazást, hát egyáltalán nem szeretnék ilyenfajta helyzetet. David 20 éve ismer. Tudom, nem, tudja, hogy nem vagyok mazohista amikor vállaltam a jelentés készítését, annak az volt az oka, pontosan az, hogy szükségünk van az ilyenfajta monitorozásra, ezt teljesen támogatom. A problémám a szöveggel, amit főleg a frakciójukban köröztettek, hogy szóbeli kérdéseket nyújtottak be, ezeket mind aláírtam, viszont az állásfoglalás nem felelt meg, nem adott választ ezekre a kérdésekre. És ez kiürítette az én jelentésemet de az összes monitorozási megoldás az is, amire most utalt, és hálás vagyok azért, hogy felvetette ezt a kérdést, föl is jegyeztem. Meg fogom nézni, meg fogom vizsgálni ezt a megoldást is. Katrin, a kételjeivel kapcsolatban. Remélem, ugye mindannyiunkat magával sodort a rengeteg civil társadalomból származó igény, illetve a problémákat vetettek fel, amelyek tényleg léteznek. De hát mondjuk ki, főleg Kolumbiában, de azért Peruban is, Kolumbiának nincs itt kizárólagos joga, tehát Peruban is érvényesek ezek a problémák. Először is bízom abban, hogy a hatóságok Kolumbiában és Peruban is a politikai spektrum különböző részeiről érkeznek, de remélem, hogy jó szándékkal járnak el. Ha jó szándékkal járnak el, és hogyha sikerül a monetizási rendszert a mi oldalunkról felállítani, akkor alá tudunk írni egy olyan szabadkereskedelmi egyezményt, ami azoknak az érdekeit képviseli, akik most panasszal élnek, és az az tény önmagában, hogy panasszal élnek, már az is bizonyítja azt, hogy a demokratikus útra lépett a két ország, és lehetősége van ezeknek az embereknek arra, hogy panaszkodjanak. A sajtószabadsági témával nem értek egyet, mert nem hiszem, hogy most azon a szinten mozognánk. 27. Köszönöm szépen. Április 27-én megkapjuk a jelentés tervezetét. Vulkok úr egészen röviden itt a Egyesült Államokkal kötött megállapodással való összehasonlítás kérdése felmerült ezzel kapcsolatban röviden. Um, I think they, it's worth Úgy gondolom, hogy meg kéne nézni, hogy mik a különbségek az USA munkajogi feltételek, környezetvédelmi témákhoz kapcsolódó megközelítéséhez, hiszen ők elsősorban a kereskedelmi hatásokat keresik. Az EU inkább a nemzetközi munkajogi feltételeket célozza meg. Kína esetében például az emberi jogi kérdések és a munkajogi feltételek nem szerepelnek a megállapodásban. Köszönöm szépen, tehát április 27-én újra visszatérünk erre a kérdésre. Most jön a 34. következő eh, napirendi pont. Rögtön megadom a jelentéstevőnek ebben a kényes kérdésben a szót Vitál Morájra elnökünknek. Well, as you know, I am the ex- Mint ahogy önök is tudják, én vagyok a hivatalos előadója ennek a témának, és a szabályok érte... Elnézést figyelnének? És a szabályok értelmében várom a szakbizottság véleményét, hogy megírhassam a jelentést. Ez alkalommal nem tudtam ezt megtenni, mert erre az ülésre jelentéstervezetet kellett készítenem. Úgyhogy kötelezettségemnek eleget tettem, és elkészítettem a véleménytervezetet. Anélkül, hogy tudnám, hogy mi az uralkodó vélemény, amely a szakbizottságon belül kialakult. Szeretnék emlékeztetni mindenkit arra, hogy úgy döntöttek, hogy ki akarják deríteni, hogy a kereskedelmi intézkedés, illetve az Unió más ö, ö, külügyi intézkedések között ö, Izrael irányában megfelelő logika áll -e fenn, végighallgatva a biztos urat és az AFET véleményét. A biztos úrral való ülés szerintem nem volt eléggé konklúzív. Végighallgatva őt, a szakbizottság, hogy finoman fogalmazzak, megosztott véleményt alakított ki. Nagyon sokan amellett álltak ki, hogy hagyjuk jóvá, de pontosan ugyanannyian képviselték az ellenkező álláspontot. Úgyhogy fogalmam sincs, hogy végül is milyen véleményt alakított ki ez a szakbizottság. Ugyanez a helyzet az AFET véleményével. Pillanatilag még nem áll rendelkezésünkre az AFET vélemény. Pedig el kell készítenem a jelentést, úgyhogy elkészítettem. Ez alkalommal tehát nem várhattam meg a bizottsági döntést, nekem kellett megítélnem a helyzetet, és ez abban a jelentésben található, amelyet már elkészítettem. Ha a bizottság véleménye más, akkor ennek megfelelően fogom módosítani a jelentést. Ez mindig is így történik, úgyhogy ez alkalommal is így lesz. Tegnap a koordinátorok úgy döntöttek, hogy a menetrenden változtatnak, úgyhogy ebben a témában csak az AFET vélemény birtokában dönthetünk. Ez pedig azt jelenti, hogy a véleményemről a szavazást is el kell halasztanunk, addig, amíg az AFET véleményét meg nem kapjuk, és ha kell, akkor változtatok jelentéstervezetemen. tervezetemen. Úgyhogy így semmi értelmét nem látom annak, hogy most kezdjük el megvitatni jelentés tervezetemet tekintettel a jelenlegi helyzetre. De ha önök másképp látják, akkor kérem, mondják. Az elnök úr belátására bízom, hogy van-e értelme most megvitatni ezt a kérdést a tegnapi koordinátori döntés fényében. Köszönöm. Okay. Köszönöm szépen, elnök úr. Két hozzászóló jelentkezett. Úgy tűnik, hogy mégiscsak szükséglet mutatkozik a gyors hozzászólásra. Sáke, azt mondta a Ludford asszony. Much, uh, President. Köszönöm szépen, elnök úr. Néhány technikai kérdést szeretnék föltenni a javaslattal kapcsolatban. Na, ugye előttünk van egy javaslat. Ugye mindenki ismeri, hogy milyen helyzet alakul ki a döntéssel kapcsolatban. Szeretném hangsúlyozni még egyszer, hogy liberálisként határozottan úgy gondolom, hogy az emberi jogok univerzálisak, és súlyosan elítélem az izraeli kormány mert nem tartja tiszteletben ezeket a jogokat, a palesztiniak jogait és a nemzetközi jogokat megsérti a holland kormány ő sem tartja be az EU közös állásfoglalását Izrael témájában. Nagyon nehéz és sajnálatos ez a helyzet. A témák politikailag emberi jogokra vonatkoznak, nemzetközi törvényekre, nemzetközi jogszabályokkal kapcsolatosak. Igazából ez a megállapodás ez egy technikai kereskedelmi kérdése foglalkozik, a CAA jegyzőkönyv ahogy ön említette a tervezetét, itt igazából nem egy technikai frissítésről van szó, hanem inkább a következménye vagy szó szerinti jegyzőkönyve a társulási megállapodásnak. De a ön is hangsúlyozta, de facto a kapcsolatok megerősítéséről van szó, és az izraeli gyógyászati vagy gyógyszergyárak számára például hozzáférés biztosítana az európai piachoz. Ez fontos lépés jelenne. Egy köztes jelentéssel nem lehet -e megoldani, hogy a felfüggesztés megvalósuljon. Az emberi jogi záradékok, amelyek a kereskedelmi megállapodásainkban léteznek, ugye ma délután sokat beszéltünk Közép-Amerikáról, de valójában az izraeli társadalmi megállapodásban is van egy ilyen fejezet. Ezek a jegyzőkönyvekben, nem a jegyzőkönyvekben vannak, hanem magukban a megállapodásokban. megfelhagyjuk e végre ezeket, és nem kellene inkább hangsúlyoznunk a megfelelést, a feltételeket. Szeretnék rákérdezni egy, az F pontra is. Ugyanilyen okokból az Európai Parlament 2008 óta az izraeli közösségi programok részletére vonatkozó jegyzőkönyveket aláírta. A Lisszaboni szerződés hatályba lépésével a parlamentnek most már más a szerepe. Hogyan lehet összeegyeztetni ezt a két információt? Végül Szeretném elmondani, hogy a szerepünk az kell, hogy legyen, hogy elkerüljük a további polarizációt, legyünk konstruktívak, felelősséget kell vállalnunk parlamentként. Nem késedelmeskednünk kell. a társadalmi megállapodásban a, nem szerepelnek bizonyos feltételek az izraeli megállapodásban, ennek ellenére politikailag, emberi jogi témában, nemzetközi jogi szinten is ki kell, hogy fejezzük az összes aggályunkat Izraellel és a jelenlegi kormányjal kapcsolatban. De megfelelő eszközökkel tegyük ezt meg. És nem vagyok biztos abban, hogy ez a jegyzőkönyv a megfelelő eszköz de lehet, hogy a technikai kérdésekre adott válasz tisztázza ezt az utóbbi kérdést is. Köszönöm szépen, kolléganő. Még 5 percünk van, tehát mindenki egy percet kap, és utána vitának is lehetőséget biztosítunk még arra, hogy lezárja a vitát. Ludford asszony. Chairman Köszönöm, elnök asszony. Mivel nem vagyok tagja a szakbizottságnak, nagyra értékelem a szót. Ahogy kollégám is említette, a parlament fel kell, hogy vállalja felelősségi köreit. Az Aldinak az a véleménye, hogy plenárison kell szavaznunk, már eleget késlekedtünk, két éve húzódik ez a történet. És hogyha még két évi késlekednénk, attól tartok, megint csak ilyen ö, játék, hogy húzzuk az időt, egyáltalán nem demokratikus. A Kolumbia-Peru megállapodásról nem, tol, nem halasztottuk el a szavazást, pedig itt sincsenek egységes vélemények. Hát menjünk a plenáris elé, és majd ott az embereknek nyilván nem lesz ugyanaz a véleménye, de hát majd meglátjuk. De én attól tartok, Morera úr, hogy igen, hát ön hivatalból előadó erre utalt is. A feladata az, hogy kiegyensúlyozottan járjon el. Attól tartok, hogy a két éves halogatás nem kiegyensúlyozott álláspont. Nem halljuk a hozzászólót sajnos. Köszönöm, elnézést le kell, hogy állítsam, mondja az elnök. Parancsoljon. Köszönöm, elnök úr. Az ECR nem ért egyet a fennfüggesztéssel, vagy a késekedéssel. Úgy gondoljuk, hogy technikai jellegű dologról van itt szó. Nem szabad túl sok politikával kevernünk, hiszen ez kereskedelmi jellegű megállapodás. Ebből a szempontból nagyon örülnénk, hogyha tisztáznánk, hogy mi a menetrend, mert hogyha csak azután foglalkoztatunk a kérdésem, miután az AFET vélemény megszületett. A kérdésem akkor az, hogy mi lenne a módosító indítványok lehetséges határideje ehhez a jelentéshez. Hogyha esetleg pontosítaná ezeket a lehetőségeket. Köszönöm. Köszönöm, David Martin, parancsoljon. Köszönöm szépen. Pont a jelentése kapcsolatban az előző témákra is visszautalnék. Ön megfelelő ítéleteket tud hozni. Egyértelmű hogy nem javítja a kapcsolatunkat Izrael, egyértelmű az állásfoglalása, a nemzetközi jogokat megsérti Izrael, akkor nem javíthatjuk a kapcsolatainkat Izrael-el. Ugyanakkor ösztönzést akarunk adni Izrael számára, hogy javítsák a helyzetet. A döntés elhalasztása az nem biztos, hogy megoldás. Tehát van indok annak, hogy eh, elhalasszuk a döntést, a két éve húzódik, ez igaz, de a előttem szólóknak azt mondanám, hogy az első bekezdés vége az, hogy expire. Szerintem ne kapcsoljuk a béke folyamattal, mert ez kicsit túlságosan messzire mutat. Azt kell néznünk, hogy a nemzetközi jognak megfelel Izrael, és azért az nem ugyanaz, mint a béke folyamat a gázai kollektív büntetés, stb. témákat le kell itt zárni. Köszönöm, elnök úr. Utolsó hozzászólom pedig Solt úr. Um, yeah, Mr. Chairman, just uh, quickly. I... Elnök úr, rövid leszek a brit kormány nevében dolgoztam az Észak-Írországi folyamat témájában, és tudom, belülről láttam, mi történt. Igazán nem okoz segítséget, hogyha nyomás alá helyezünk országokat. Lehet, hogy hibáznak. Én kritikus barátja vagyok Izraelnek, de hogyha egy ilyen kereskedelmi témát húzunk, időhúzást választjuk, az nem javítja a folyamatot, sőt, még mélyebben süllyednek. Észak-Írországban is ez történt, és nem tudnak ténylegesen a békeépítés útjára lépni. Jobb lenne szembenézni a helyzettel, megoldani a problémát, és ne késlekedjünk. Köszönöm. So, und jetzt als... És akkor utolsó hozzászólunk, Scholz kolléga. Köszönöm szépen, elnök úr. Én sem fogom elhúzni a dolgokat. Nem először foglalkozunk ezzel a kérdéssel. Szeretném kifejezetten egyetértésemről biztosítani az elnökünket, Vital Morerát abban, hogy meg kell várnunk a külpolitikai állásfoglalást, mielőtt döntünk. Ez egy nagyon is átpolitizált kérdéskör, erős politikai komponenssel, Éppen ezért nem szabad ezt technikai kérdésként kezelnünk, hanem egyel föl kell minősítenünk. Tehát politikailag tudatosítani kell magunkba, hogy mégis milyen térben cselekszünk, úgyhogy jó lenne, hogyha látnánk ennek a szövegnek a külpolitikai dimenzióját is, és megvárnánk a külpolitikai értékelését emiatt, és utána akkor meglátjuk, hogy hogyan bánunk ezzel a megállapodással. Köszönöm szépen, Solt úr, Taylor úrnak megadom a szót. Uh, Köszönöm, elnök úr. Egyszerűen nem értek egyet azzal, hogy technikai kérdésről van szó, egyetemben politikairól, és hallottam az AFET vitát, és szinte minden hozzászóló ehhez szólt hozzá de az AFET-ben technikai érvekkel támasztották alá azt, hogy haladnunk kell. De ezt nem csak én értelmezem így. Az EU is elismeri a törvények sértését, és a nemzetközi közösség is. Az emberek, akik az mellett vannak, azt mondják, hogy nem akarják megbüntetni Izraelt, de jó lenne, hogyha a közel-keleten béke lenne. Hát nem ez a lényeg. Egyszerűen, ahogy David Martin is mondta, nem kellene további kereskedelmi preferenciákat adni Izraelnek, amikor a továbbiakban is megsérti a nemzetközi jogot. Egyszerűen nem lehet a homokba tenni a fejünket, <laughs> Mr. Chairman. E Köszönöm, elnök úr. Néppárti árnyék előadóként szólnék hozzá néhány szót. A koordinátorokkal és a több kollégával egyetértek. Várnunk, meg kell várnunk az afetes véleményt. Az afetes határidő már eldöntése kerül, tudjuk, hogy mikor fogunk szavazni, vagy mikor fog szavazni az afet április végén a véleményéről, úgyhogy egyértelműen meg lehet határozni a menetrendet ebben a szakbizottságban, és így lépjünk előre. Uh, on substance. A lényegi kérdés.